Kedves kollégák, üdvözlöm Önöket a délutáni üléshez. Három nagyon fontos napi rendi pontunk van, három fontos téma van a napi renden. Semeta biztos úr már itt van köztünk, hogy bemutassa a bizottság új javaslatát az olaf kapcsolatos rendelet tervezet kapcsán fog beszélni. Mindjárt vitát is nyitunk majd Caldeira úrával, úrral is, aki a szemövőszék elnöke. Talán a tegnapi ö, vitát követően, ugye tegnap este ö, meghallgathattuk a szemövőszék egy volt kollégáját. 18 óráig dolgozom, 18 órakor pedig koordinátori ülés lesz. Három fontos téma lesz, a három fontos téma egy-egy órát vesz igénybe. Keszler urat is szeretettel üdvözlöm, első alkalommal jár körünkben, ő az Olaf új igazgatója. Először jár itt köztünk, új főigazgatóként. Először látogat el hozzánk, üdvözöljük szeretettel, Remélem, hogy rendszeresen tudunk majd találkozni, és nyitott, őszinte kapcsolatot ápolhatunk majd. Azt gondolom, hogy zöggenőmentesen tudunk majd együttműködni. Akkor már csak a bevezetés a tisztem a 40-es ponthoz. Biztos úr múlt héten egy új szöveget fogadtak el, a titkárság azt mondta nekem, hogy el, megkaptuk ma a szöveget. Ingeborg Reszle asszony mindig elől van minden értelemben, amikor ilyen témákról van szó, nyilván mindent elolvasott, talán már a módosítókat is elkészítette, de először a szó biztos úr. Köszönöm szépen, figyelembe véve, hogy a rendelet most érkezett frissen önök elé. Röviden bemutatom a rendelet tervezett tartalmát, aztán utána vitát kezdeményezhetek. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek önök között, és bemutathatom az Európai Csalás elleni hivatal, az OLAF reformjára vonatkozó rendelettervezetet. A tavaly nyáron bemutatott dokumentumomban ismertettem önökkel azt, hogy a bizottság eredeti javaslatát módosítani kívánja. A módosítás az önök által javasolt gondolatokat és a tanácsi javaslatokat is magában foglalja. És figyelembe vette az Olaf igényeit is, olyan igényeit, amelyek segítségével valóban korszerű megoldásokat lehet találni. Az Olaf reformjának kettős a célja. Az első cél azokból a változásokból áll, amelyek segítségével jobb operatív hatékonyságot tudunk garantálni. A második pedig olyan változásokat illet, amelyek célja az Olaf elszámoltathatóságának javítása. Ha megengedik, elmondanám, hogy mit értek a hatékonyság növelése alatt. Tehát a bizottság mit ért ez alatt. Mind közös aggodalmunk az, hogy az Olaf kompetens nemzeti hatóságokkal történő együttműködése hatékonysága kapcsán kérdések merültek fel. A parlament is többször kifejtette, hogy az együttműködés nagyon fontos az OLAF és a nemzeti hatóságok között, nem csak a nyomozati vizsgálati szakaszban, hanem a nyomozás vizsgálatot követő időszakban is. Annak érdekében, hogy felgyorsítsuk az együttműködést az OLAF és az illetékes nemzeti hatóságok között, a bizottság azt javasolja, hogy hozzanak létre egy koordinációs szolgálatot, Of course, Ezt a testületet minden tagállamnak kell kijelölnie. Ez a csalás elleni koordinációs szolgálat segíti az Olafot abban, hogy az illetékes nemzeti hatóságokkal jobban együtt tudjon működni. Az új tagállamokban már ez a helyzet. Így módon az Olaf nyomozók, vizsgálók bármilyen segítségre vonatkozó kérésnek eleget tudnak tenni, és így a nyomozási vizsgálati tevékenységük elősegíthető abban a konkrét tagállamban. Ami az Olaf ügyek nyomon követését illeti, azt javasoljuk, hogy a tagállamok Számoljanak be erről az Olaftól kapott információk alapján annak érdekében, hogy ne terheljük túl a tagállamok hatóságait, a módosított javaslat azt tartalmazza, hogy akkor kell elszámolniuk az Olaf felé, amikor felkérés kapnak erre, és nagyon fontos, hogy átlátható információkat adjanak át. A tagállamok igazságügyi hatóságai tájékoztatni fogják az Olafot is arról, hogy mit tettek annak érdekében, hogy az általuk megkapott információ alapján fellépjenek az adott esetekben. Az Olaf hatékonyságának másik oldala az, hogy nagyon fontos az információcsere az EU intézményekkel, testületekkel, ügynökségekkel és hivatalokkal. Az intézmények, testületek, ügynökségek, az a fogla... tehát azok, akik egy nyomozás vizsgálatot hajtanak végre, azokat időben kell tájékoztatni erről. Főleg az érintett személyeket, ügynökségeket, testületeket, amelyek ellen egy ilyen vizsgálatot bevezetnek. Aztán az a különböző hivatalok, ügynökségek, testületek jelentést készítenek az OLAF felé, méghozzá azon jogi és fegyelmi eljárásokról, amelyeket az adott személyek vagy intézmények ellen bevezettek az OLAF vizsgálatait illetően, vagy követően. Ami a rendeletet illeti, az OLAF hozzáférhet bármilyen fontos információhoz, amely a vizsgálattal, nyomozással kapcsolatos amelyet a különböző EU intézmények, hatóságok, ügynökségek, testületek végeznek el. A parlament azt javasolta, hogy az Olafnak legyen lehetősége arra, hogy adminisztratív megállapodás kössön a eurojust az Europollal és harmadik országok beli hatóságokkal, illetve nemzetközi szervezetekkel is. Ha megnézzük az EU támogatások mennyiségét, amelyet a külső segítségnyújtásra biztosítunk, az OLAF gyakorlati segítséget kell tudni kapni a nemzeti hatóságoktól, annak érdekében, hogy valóban jól tudja elvégezni munkáját. Egy másik fontos kihívás az oláv hatékonyságának növelése kapcsán a nyomozások időtartamára vonatkozik. Mint már említettük, a felügyelő hatóság szerepe, hogy rendszeresen monitorozza az OLAF vizsgálatának időtartamát. Az Olafnak tájékoztatnia kell a felügyelő bizottságot, akkor is, amikor úgy gondolják, hogy az Olaf nem lépett fel időben és helyesen. Amikor nem lehet 12 hónapot követően lezárni a nyomozásokat, erről az Olafnak tájékoztatnia kell a felügyelő bizottságot, és meg is kell indokolnia, hogy mi a kudarc oka. Hat hónapon belül kell tehát beszámolni az Olafnak a felügyelő bizottsághoz a sikertelen nyomozás okairól. Ami az Olaf munka tevékenységének hatékonyságát segíteni, hát nagyon fontos, hogy olyan eszközt találjunk, amely rugalmas, és valóban hatékonyságot elősegíti. A munkaeljárások javítás érdekében a főgazgatónak írásban bizonyos feladatokat delegálnia kellene más személyekre. Továbbra is ő felelős a vizsgálatok megnyitásáért és folytatásáért, egy olyan belső testületet kell helyre, felállítani, amely felelős lesz a vizsgálatok megnyitásával és lezárásával. Néhány esetben a parlament jelentésében kiemelte azt, hogy a bizottság ezt az eljárási kézikönyvben szeretné megfogalmazni, tehát nem a rendeletben lenne ennek helye, hanem a kézikönyvben például az Olaf nyomozásainak, vizsgálatának jogalapját a kézikönyvben kellene kifejteni. Az Olaf kézikönyvnek tartalmaznia kellene a főgazgató által végrehajtható tevékenységeket is. Az Olaf főgazgatója ezt a kézikönyvet, az eljárási kézikönyvet azután fogadja el, hogy konzultált a felügyelő hatósággal, az adatvédelmi hivatallal és azokkal a személyekkel, akik érintettek ebben a felülvizsgálati eljárásban. Garantálni kell a főgazgató függetlenségét. Egy 7 éves, meg nem hosszabbítható ciklust, illetve hivatali időt javaslunk. Azt gondolom, hogy az elmúlt évek tapasztalat alapján ez egy elfogadható időtartam. Egy fontos téma, amelyről korábban is szóltunk, az a de minimis megközelítés amikor a vizsgálatok megnyitásáról van szó. Ami a belső ellenőrzést illeti, az Olaf hivatalnak el kellene gondolkozni azon, hogy a, az általános intézkedések lehetővé teszik-e az utó vizsgálatokat. Például a bizottság az IDOC szervéhez, tehát a nyomozó és fegyelmi hatóságához kell tudni eljutatni ügyeket. Persze ez függ attól, hogy milyen pénzügyi hatás van annak a bizonyos eseménynek vagy incidensnek, amelyet kivizsgálnak. Az Olafnak nagyon fontos útmutatásokat kell követnie. Ezt javasolta a tanács is konklúzióiban. Az Olafnak tájékoztatnia kell a felügyelőbizottságot is a belső ügyekről, amelyeket nem kívánta nemzeti igazságügyi hatóságokhoz eljutatni. Ha megengedik, akkor szeretnék arról szólni, hogy milyen pozitívumokat jelent a módosított javaslat az Olaf elszámoltatatóságát illetően. A kívás az, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsünk a függetlenség és az elszámoltatatóság között. Hogy megerősítsük Olaf, az Olaf függetlenségét a főgazgató kinevezésén túl, ami ugye 7 év meg nem hosszabbított időszakra szól, a felügyelő bizottságot Ahogy a parlament javasolta, a bizottság azt javasolja, hogy a felügyelő bizottság tagjai viszont rotálnának. Ezeket a szabályokat a következő bizottságra is alkalmazni kell. 2011. decemberében újítjuk meg ezt a felügyelőbizottságot. Ami a struktúrált párbeszédet illeti a felügyelőbizottság és az intézmények között az OLAF vizsgálati szerepéről, és ezzel kapcsolatban a tanács azt mondja, hogy a, bocsánat, a parlament egyeztetést javasol az intézmények között, méghozzá több kérdést kell megvitatni mindeközben. Megpróbáltunk megfelelő egyensúlyt teremteni a hatékony párbeszédről, a csalás elleni ö, küzdelemben, és arról is, hogy formálissá kell tenni. A bizottság azt javasolja, hogy eszmecsere kerüljön, eszmecsere kerüljön sor rendszeresen a parlament, a tanács és a bizottság között. Méghozzá az OLAF és annak felügyelő bizottsága képviselőnek részvételével. Az eszme, illetve vélemény, csere, információcsere nagyon fontos szerepet játszik a struktúrált párbeszédben, és így lehet az OLAF munkájának hatékonyságát növelni. Az eszmecsere nem szabad, hogy megzavarja a folyó vizsgálatokat. Nagyon fontos, ami a jogalkotási folyamatban felmerülő kérdéseket illeti, nagyon fontos az eljárási garanciák, amelyeket biztosítani kell a vizsgálat alanyainak. A bizottság szeretné tiszteletben tartatni az érintett személyek jogait. Eljárási garanciákat, az eljárási garanciákat világosabban kell megfogalmazni. Minden vizsgálatnál alkalmazni kell ezeket az eljárásokat, a belső és külső vizsgálatoknál egyaránt. Ezek a garanciák az alapvető jogokat veszik figyelembe, amelyeket az alapjogi kárta is elismer. Mind a belső, mind a külső vizsgálatok esetében az eljárási jogokat ez a módosított javaslat tartalmazza. Az érintett személynek joga van ahhoz, hogy ismertesse álláspontját, kérheti azt is, hogy töröljék a nevét a hivatkozásokból, joga van ahhoz, hogy összefoglalót kapjon a nyomozás eredményéről, és joga van ahhoz, hogy megjegyzéseket fűzzön a leírtakhoz, és fontos az is, hogy kiválaszthatja, hogy választott szemét kérje meg arra, hogy segítse az eljárás során. És joga van a saját által, magát a választott nyelvet használni a kihallgatás során. Ezt el kell kerülni azt is, hogy önmaga ellen vallattassák az érintett szemét. Ami a hivatal, az OLAF nyomozati vizsgálati kézikönyvét illeti, nos, a megfelelő vizsgálat összefüggésében kell látni ezt, az OLAF által végrehajtott adminisztratív jogok. Az egyik ilyen jog az adminisztratív felülvizsgálati jog. Egy érintett személy vagy munkatárs, aki érint egy ilyen vizsgálat, kérhet független véleményt, méghozzá az eljárási jogok értelmében. Ez független attól, hogy a luxemburgi bíróság milyen döntést hoz. A bizottság azt javasolja, hogy ne fel, felülvizsgálati tanácsadót kapjon az illetett, illető személy, hanem hogy az Olafon belül legyen egy ilyen felülvizsgálati ö, hivatal. A főigazgatónak ezt le kell fektetnie az eljárási kézikönyvben is. A felügyelő bizottság munkájánál el kell kerülni az átfedéseket. Nagyon fontos, hogy az OLAF és a felügyelő bizottság tevékenységet át ne fedődjék át. Az érdeklődő személyek teljes függetlenségben kell végezzék munkájukat. Az OLAF főigazgatója beszámol az intézményeknek azon intézkedésekről, amelyek segítségével felállították a felügyeleti eljárást. Tisztelt képviselők, a legfontosabb témákat próbáltam meg kiválasztani, és remélem, hogy a javaslat, amelyet benyújtottunk önöknek, remélem, hogy lefedi a korábban megemlített témákat, és remélem, hogy valóban gyakorlati megoldásokat tartalmaz, annak érdekében, hogy még hatékonyabbá váljék a jövőben. Mint önök is látják, a módosított indítvány figyelembe veszi a tanács, vette a tanács és a parlament megjegyzéseit. Számítok az önök támogatására az elkövetkező hetekben, remélem konstruktív párbeszédet folytatunk, a jogalkotási folyamatot szeretnénk 2011 végén lezárni. Az önök segítségével köszönöm. Grazie. Köszönöm, Semeta biztos úr. Gressle asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr, és üdvözlöm. Gratulálunk az Olaf új főigazgatójának a nehéz feladatához, és sok sikert kívánunk. Igen, tisztelt biztos úr. Köszönöm a munkadokumentumot, amely két és fél évet vett igénybe, hogy végre kézbe kapjuk de ez egy olyan dokumentum, amelyet már szerettünk volna látni, és így a módosítóinkkal együtt egy nagyon jó, hiteles anyag lett. Hogyha azt mondja, hogy őrül a párbeszédnek, akkor nagyon jó, hogy elküldte, hiszen a tanácssal tárgyalunk, és nem akarom, hogy félreértések legyenek. Ez pedig Ön is tisztázta, de nem lett volna szükséges, hiszen eh, együttes döntés van most. Szerintem nagyon fontos lett volna, hogy ha gyorsan értünk volna eredményt el. Tehát két és fél évig vártuk, most pedig még kilenc hónapot kér. Nem tudom, hogy ez a megfelelő megoldás-e de mindenképpen összeállítunk egy munkadokumentumot az összes releváns nyelvre, lefordítjuk, elgondolkozunk a bizottság javaslatán, és éppen ezért, mivel ez már 2008. október-novemberében volt aktuális, összehasonlítanám azzal, hogy mi mit kértünk, és most mi van a bizottság reformjának a célja az volt, hogy jobb legyen az együttműködés, jobb legyen a információ csere az OLAF, az Eurojust és az Europol között, a nagy játékosok között, és pedig a Lisszaboni szerződés alapján. A második megjegyzésem a bizottság azt szerette volna, hogy az OLAF és a tagállamok közötti kapcsolatok jobbak legyenek. Hogy az OLAF jobb eredménnyel nyomozzon az érintett tagállamokban. Az Olaf és a főigazgató célja is tisztázandó lett volna, és az Olaf forrásait is jobban kellett volna alkalmazni. A negyedik eljárás, az eljárásban érintettek alapjogait jobban tiszteletben kell tartani és erősíteni bizonyos esetekben, ahogy ezt a bíróság, az Európai Bíróság is megállapította. A parlament a tagállamokkal történő együttműködés során erősebb koncentrációt szeretett volna, úgy, mint a jogalkotási területen. Itt a csalás elleni fellépésről közösen beszélünk, közösen lépünk fel a csalás ellen. Egy előzetes koordinációt szeretünk volna az intézmények és az OLAF között a fegyelmi, illetve adminisztrációs intézkedésekről. Szerettünk volna közvetlen információkat kapni az Olaf-tól amennyiben az intézményeket is érintik a nyomozati eljárások. Célunk az volt, hogy a veszteségeket elkerüljük. Negyedik kéne adminisztrációs könnyítéseket szeretünk volna az Europollal és az Eurojusta, és azt szeretünk, volna, hogy egyszerűbb az információ áramlás. A harmadik államokkal is szeretünk volna megállapodásokat kötni csalás esetében, illetve nyomozás esetében. A bizottság vegyesen fogadta a javaslatainkat. Több mint 120 módosítót nyújtottunk be, 95%-os plenáris támogatással. Részben az első csomagban hangsúlyoztuk az intézményekkel történő együttműködést. Egy egyszerű információ csere lépett az összpontosított cselekvés helyébe. Az információ áramlás nagyon általános, nem jár olyan jogokkal, amelyekre az Olafnak szükség lenne. Ettől eltekintve a bizottság az Europollal és az Eurojusttal is korlátozta a megállapodást, tehát ebben a pontban is mögött marad, amit parlamentként elképzeltünk magunknak, és amiért itt a frakciókkal egyetértésben dolgoztunk. A javaslataink megszívelése szerintem mégiscsak ajánlatos lenne, ezért kell visszatérnem erre. Hiszen a Lisszaboni szerződés alapján az Olaf szerepét tisztázni és újra meghatározni kell. A második megjegyzésem az Olaf a tagállamokhoz fűződő viszonyai tükrében. A parlament álláspontja az volt, hogy a tagállamokat meggyőzzük, hogy a tagállamokban zajló jogi eljárásokat után, illetve nyomon kövesse, hogy tudjuk európai szinten, hogy az Olaf eljárásaiból mi lett. Az, a legutóbbi statisztika értelmében igazában csak 7%-ban történt nyomonkövetés, 93%-ban nem. Éppen ezért nagyon lényeges lenne, hogy többet tudjunk arról, hogy mi is lesz egy adott eljárásból. Szerettünk volna egy nemzeti kapcsolattartó helyet is létrehozni, amelyhez az OLAF mindig fordulhat, amely nagyon fontos lenne a szorosabb együttműködés érdekében. Az összpontosítást pedig eh, európai szinten úgy értelmezzük, hogy a tanácssal dolgozunk gyakrabban együtt. Tehát eh, a tanács eh, elgondolkozott a nemzeti kapcsolattartó helyen, de utána az elért haladásról szóló jelentésben a harmadik pontra utaltak vissza, ez pedig az összehangolás. Azért kell visszatérnem erre, mert biztos vagyok benne, hogyha az Olafnak a tagállamokban erősebb alapot akarunk adni, akkor ilyen előbb említett pontok nélkül nem működik. Harmadik pont, az Olaf céljai és a főigazgató szerepe a parlament a főigazgató kinevezését pályázati alapon támogatta, hogy legyen a jelöltnek profilja, ismerje az Európai Unió és intézményei működését. Időbeli feltételeket is szabtunk, három hónapot, tehát kilenc hónap publikálás, és három hónap a jelölt kiválasztására, tehát 12 hónapról van szó. A főigazgató mandátuma 5 évre szólna, amely egyszer hosszabbítható meg. A függetlenség is feltétel, amelyet rögzítettünk, eljárási kódexet és kézikönyvet is kértünk az Olafon belül. Az Olaf azt mondta, hogy lenni kell egy olyan lehetőségnek is, hogy az Európai Bíróság elé felperesként léphet. Az Olaf főigazgatójának kinevezésében konzultáció szerepünk van. Ez a konzultáció hat, tehát úgy zajlott, hogy hat hónap volt a kiírás ideje, hat hónap a mandátum betöltéséhez való jelöltkeresése. És így hét év nem megújítható mandátumot kap a főigazgató. A parlamentnek és a tanácsnak tevékenységéről szóló jelentést nyújt be a főigazgató. A következő dolog új, és üdvözlöm is, hogy van a főigazgatónak helyettese. Ami a saját kompetenciáit illeti, egy belső testülettel kell konzultálni ezt mi boardnak neveztük itt, mielőtt egy eljárás lezár. Fogadjon el egy kézikönyvet, és, egy, és az eljárási kódex eltűnt. Ez a kódex nagyobb jogbiztonságot jelentett volna a nyomozóknak, főleg az Európai Bíróság előtt, ezt is hangsúlyoznunk kell. És hogy az Európai Bíróság előtt felperesként illetve panaszosként lépjen fel, az a lehetőség sem teljesült. Részben elégedettek vagyunk, részben meg kell tárgyalnunk a fennmaradó kérdéseket. Számunkra fontos, hogy a parlamentnek erős beleszólási joga legyen a jelölt kiválasztásánál. Ugyanúgy, mint eddig, az számunkra alapvető prioritás, amelyhez ragaszkodunk. A negyedik pont hogy az eljárás joggal, az eljárásban érintettekkel hogyan bánjanak. Vitatkoztunk itt egy tanácsadói anyagon, ez eltűnt igazából a bizottságnál. A parlament az Olafon belül létrehozta annak a lehetőségét, hogy bizonyos személyek kapjanak mandátumot az Olaf képviselőtére. A bizottság is valami hasonlót javasol, ezt még látnunk kell. Igazából nem tisztázott, hogy a jogi eljárás sok rán milyen jogok illetik meg az érintetteket. Erre még vissza kell térnünk. Mi eljárási garanciákat javasoltunk, tehát a magisztrátusi egységre való utalás, tehát ez is eltűnt, ez pedig azt jelenti, hogy a nemzeti eljárás szabályait garantálják az eljárásban érintettek számára. Számunkra ez a pont nagyon lényeges volt, hiszen így kerülhetnénk el az Európai Bíróság elé terjesztett eseteket. Ez is eltűnt. Szerintem különleges eljárásra lenne szükség, hogy az Olafon belül tisztázzák az Olaf ellen benyújtott panaszokat. Ez eh, vonatkozik a felügyelőbizottság munkájára, és ez is egy nagyon lényeges pont, amelyet osztunk mi is. Úgy véljük, eh, hogy szükségünk van egy legalitás sí előírásra is, de olyan eljárást szorgalmazunk, amely védené az Olafot. Végezetül pedig még más dolgokkal is foglalkozunk, de egyéb fontos dolgokkal, mint például a tagállamokkal történő együttműködés nem. Lehetőleg minél hamarabb beszélnünk kell a tanácssal. Egy munkadokumentumot fogok előterjeszteni, amely lehetőleg hamar fordításra kerüljön, és ezután pedig folytathatunk egy eszmecserét. Köszönöm. Köszönöm, Bácsitis kolléga következik. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Elég nehéz szót kérni és kapni greszle kolléganő után. Mindent elmondott, amit el kellett mondani tudomásra vettünk néhány megjegyzést, mi szeretünk volna néhány dolgot javasolni a bizottság részére, de hát ő ezt már megtette, Greszle asszony. Helyesen elhangzott már az, amikor az OLAF felügyelőbizottságáról beszélünk, az OLAF főgazgatójának a helyéről, arról, hogy tudomásul kell venni pontosabban be kell számolni az intézményeknek, nagyon fontos az intézmények hatékonysága, az elszámoltatatóság. Ezek mind nagyon fontos témák számunkra. Nagyon fontos, hogy ez tükröződjön az OLAF tevékenységére vonatkozó dokumentumokban. Legyen szó a felügyelő tanácsadóról, vagy arról, hogy keresetet lehet indítani, vagy panaszt lehet benyújtani az OLAF tevékenysége ellen. Legyen szó információcseréről, minden esetben nagyon fontosak ezek a témák. A tagállamokban nagyon eltérőek az ilyen jellegű intézményeink és hatóságaink. Néha az adott tagállamon belül sem beszélnek egymással az intézmények más szinten, magasabb szinten kell koordinálni a testületek tevékenységét. Ezek a jelentét, jelentések, összefoglalók nagyon fontosak. Vannak persze pozitív fejlemények is a bizottság részéről, hiszen a bizottság garantálni kívánja azt, hogy az OLAF még hatékonyabban tudjon dolgozni. Kis lépések politikáját követi a bizottság az OLAF esetében, és abban reménykedünk, hogy a munka elején mindent megtesznek annak érdekében, hogy valóban végre lehessen hajtani az Olaf reformját. A tanácsa folytatott konzultáció remélem, hogy megoldható. A kollégám említette ezeket a problémákat. Köszönöm a figyelmüket. Grazie, Köszönöm. Ajala Szender kolléganő következik. Sí, gracias, presidente. <clears throat> Köszönöm, elnök úr. Elnézést kérek a késésért, és köszönetet mondok az információkért, amelyeket a biztos úr szolgáltatott részünkre. A garanciákkal és a jogokkal kapcsolatban azon személyek esetében, amelyek, akiknél az OLAF vizsgálatokat folytat. Nos, ezzel kapcsolatban szeretnék valamit mondani. Tehát itt a főigazgató úrnak alkalmaznia kell a kézikönyvet, mindig erről teszünk említést. Ugyanakkor viszont egy kódexet is elő kell irányozni, amely az érintett személyek részére biztosítja a jogokat és a garanciákat. Néha Ezeket a garanciákat némileg hanyagabb módon kezelik a vizsgálatok bizonyos szakaszaiban. A szabályok viszont mindenképpen alkalmazandóak. Nincsenek mutatók arra vonatkozóan, vagy jelzőszemok arra vonatkozóan, hogy egy ilyen kódexet tervezünk-e annak érdekében, hogy a jogokat jobban megszilárdítsuk. Éppen ezért kérdezném a biztos urat, hogy hogyan látja ezt a kérdést, és hogy ez továbbra is gyenge pont-e, amelyet meg kellene szüntetni. És egy második kérdés a főigazgatók kinevezésére vonatkozóan. A biztos úrtól kérdezném, hogy az Európai Parlamentnek ebben milyen szerepe van. A múltban a helyzet inkább nehéz volt, kedvezőtlen, gyenge volt a pozíciónk. A kinevezett személynek foglalkoznia kellett az intézmények közötti gyenge kapcsolattal. Mit tudna tehát javasolni, hogy a jövőben ezt a helyzetet javítani tudjuk, hogy ne lépjenek fel konfliktusok az intézmények között? Köszönöm. Elnök, köszönöm. András kolléga következik. Eh, thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr hogyha 2010 és 2011-es organigrammokat összehasonlítjuk, akkor itt a strukturális alapokkal foglalkozó egységhelyzete más. Miért a strukturális alapokkal való foglalkozás produkálta igazából a legtöbb hiányosságot az elmúlt számlákban? 2006-ban a bizottság az Olaf reformjáról nyilatkozott. A parlament kb. 100 módosítással elfogadott egy állásfoglalást. A bizottság el tudja mondani, hogy mely módosítókat fogadtak el, melyeket nem? És miért? A rendelet 9,9.7-es pontja itt az eredendő informátorral való bánásmódot taglalja. Szeret megkérdezni, hogy ez hogyan néz ki. Köszönöm. Köszönöm. Stász kolléga. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a biztosnak. Egyet kell értenem Gressle asszonynal. 2007-ben, 2008-ban mi itt a parlamentben rengeteget dolgoztunk az első javaslaton. És pedig egy munkacsoportban, mely nem ismert frakcióhatárokat. Nagyon lényeges módosítókat dolgoztunk ki első olvasatra, Visszatekintettem a 2008. november 25-i módosítókra, és láttam, hogy amit Gressle asszony küldött, és a között, amit most hallottunk, van egy-két hiányosság. Hát szeretném, hogyha ezekről a módosítókról beszélnénk. Egy nagyon lényeges dolog volt a részünkről, hogy az újságírók védelmét garantálják. Szerintem az önök javaslatában erről semmi nem szerepel. Ezen kívül az informátorok jobb védelme is szerepelt. De az önök javaslatai között ez sem szerepel. A információk hozzáférhetősége, hogy az Olaf ezt hogyan kezeli, ez mind-mind nem szerepel. Természetesen most még túl korán van ahhoz, hogy teljes mértékben megítéljük azt, amit mondanak, de igazából jó lenne elmagyarázni, hogy Andrászan asszony is kérte, hogy mely módosítókat fogadtak el, melyeket nem, és miért. Szerintem ez nagyon jó lenne a az együttműködésünk tekintetében. Tehát örülnék neki, hogyha meg tudná magyarázni, hogy mely módosítókat miért nem fogadtak el. Együtt döntési eljárásról van szó. Tehát a parlamentben nagyon komolyan veszük a feladatunkat, és remélem, hogy ebben a tekintetben semmilyen nehézségek nincsenek. De szerintem most visszatértünk a régi kerékvágásba, és most az Olaf rendeletet megbeszélhetjük. Liberacki kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr a fejteges, fejtegetéseit. Stez úr észrevételeit támogatom, ami a parlament módosító indítványait illeti, illetve ezek végrehajtását. Szeretném megtudni, hogy a véleményünket hogyan veszik figyelembe. Fontos a függetlenség koncepciója, valamint a mandátum meg nem hosszabbítása, a mi ö, öt évvel ezelőtti javaslatunknak megfelelően mi ö, szól emellett a 7 éves mandátum mellett? Számomra ez még mindig titok. És a második pont a felügyelő tanács ö, létrehozása. A meglévő koncepciónál maradjunk, vagy adott esetben a különbségeket is elfogadják, és kifejtik majd ezeket. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Gressle asszony következik. Elnézést kérek, még egyszer jelentkeznem kell, mert három lényeges megjegyzést elfelejtettem. Tehát az újságírói források, a másik a 40-es módosító, ami az Olaf adatainak hozzáférhetőségét biztosítja a bizottság számára. Ezt a hozzáférhetőségi csatornát ismét bedugaszolták. Ezt nem fogadhatjuk el. Itt a főigazgatónak van egy új dokumentuma, hogy írásban utasíthatja az embereit a szolgálati út mellőzésével. Igazából nem szükséges az, hogy a főigazgató megindokolja mondjuk lemondását, és hogyha van egy Európai Bírósági határozat, hogy lépjen vissza, akkor mondjon le. Tehát igazából, hogy azt mondja a főigazgató valakinek, hogy most ezt meg ezt csinálod, az egy dolog, de hogy ezt írásba adja neki a szolgálati út megkerülésével, az azért érdekelne, hogy miért van így. Az a 48-49-es módosítós érdekelne. Azt mondtuk, hogy a külső és a belső nyomozást közelítenénk egymáshoz, ami az érintettek jogait illeti. Azonban ezt sem szívelték meg, felmerül az a kérdés, hogy igazából az EU alkalmazottai jobb emberek, több joguk van, mint a többieknek? Szerintem nem, illetve megvannak a kételjei. Gondolom, hogy megvannak az indokai és az érvei érdekelnének. Udi kolléga? Van egy egyetértés azt illetően, hogy el kell érnünk a nulla szintű csalás mennyiséget, és köszönjük biztos úr, hogy bemutatta ezt, ami az intézmény, szerv, szervezet definíciót illeti, ez egy olyan koncepció, amely nagyon gyakran visszatér, és azt hiszem, hogy jó lenne meghatározni a kettes cikkben, hogy mit is értünk például a számvevőszék belefoglaltatik-e ebbe a definícióba. Úgy értem, úgy gondolom, hogy az információcsere keretében a fogalmak túlságosan pontatlanok például egy adminisztráció tájékoztathatja az Olafot, az Olaf tájékoztathat. Azt hiszem, hogy ezek az irányelvek inkább, ezek a terminusok inkább egy irányelvbe illenek, mert hogyha a csalás ellen lépünk fel, akkor itt pontos információkra van szükség, azt hiszem, hogy nagyon pontos definíciókat kell használnunk, amelyek kötelezik valamennyi szemét hogy hozzá, akik hozzáférnek az közforrásokhoz, hogy azonnal tájékoztassák azokat, akik erre jogosultak, mégpedig mind a két irányban működnie kellene az információáramlásnak. Gondolok a számvevőszékre, a tagállami számvevőszékekre, amelyek ellenőrzik az információkat, amelyek hasznosak lehetnek a csalás leküzdése szempontjából. Gondolok itt a magáncégek auditőrjeire, könyvelőire, akiknek szintén olyan információk birtokába kell jutniuk, amelyek a csalás leküzdése szempontjából fontosak, tehát pontosítani kell a kötelezettségeket a kölcsönös tájékoztatás tárgyában. Az OLAF tudomására kell ezeket hozni, és természetesen az OLAF ezt követően tudja jól végezni munkáját. Elnök, köszönöm. Semette biztos úr következik. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, kérdéseket. Hát igaz, hogy a folyamat hosszadalmas, de ha megengedik, emlékeztetném önöket arra, hogy tevékenységemet biztosként, életek is biztosként februárban kezdtem tavaly évben, tehát 2010. Eh, február óta elkészítettem ezt a dokumentumot, amelyet a bizottság kért tőlem. Most pedig megérkeztem a javított, módosított Olaf rendelet tervezetével. Önök is ezt kérték, vagy ezt is kérték. Nagyon fontos, hogy tartsuk fenn a jó légkörű együttműködést, hiszen közös célunk az, hogy javítsuk az Olaf hatékonyságát, és minden akadályt el kell gördíteni, amely jelenleg eh, létezik a szabályozói környezetben. Természetesen a hozzászólások eh, közül sok témát megemlítettek. Nem tudok talán minden felvett kérdésre válaszolni, és azt hiszem, hogy Folytatni kell majd a vitát. Egyetértek Greszle asszonynal. Igen, együttdöntés eljárásról van szó. Jogalkotói szempontból természetesen ez így van, és tiszteletben tartjuk az együtt döntést. De azt gondolom, hogy előkészítve ezt a végső döntést, mindenképpen konstruktív párbeszédet kellene folytatnunk, meg kell őriznünk ezt a pozitív hangulatot. Ami néhány főbb témát illet, amelyet megemlítettek, ami az intézményi megállapodásokat illeti, vagy az intézmény közé megállapodásokat illeti. Nos, hát Próbáltunk a rendeletben világos referenciákat megfogalmazni az Europol és az Eurojust-tal kapcsolatos megállapodásoknál. Az Olafnak már van megállapodása az Eurojust-tal, egy együttműködési megállapodást kötöttünk, és nem láttam, hogy bármilyen probléma felmerülne ebben az együttműködésben. Ami ami a struktúrált párbeszédet illeti az intézmények között. Ezt már különböző módokon már megvitattuk. Én úgy értelmezem ezt, hogy egy jó kompromisszumos javaslatot dolgoztunk ki, amely lehetővé teszi azt, hogy megőrizzük az Olaf elszámoltathatóságát a főbb európai testületekkel szemben, mint a parlament, a tanács. Ugyanakkor létre kell hozni rugalmas eljárásokat is, és természetesen semmi sem tökéletes, és nyilvánvaló, hogy még van mit javítani, további javításra van még lehetőség, és szerintem nagyon fontos, hogy ezt a struktúrát javasoljuk, és az Olafnak rendszeres eszmecserét lehet majd folytatnia a különböző csalás elleni politikákról, és a tervekről, amelyik a jövőbeni munkát illetik, én azt gondolom, hogy nagyon fontos megőrizni egy világos különbségtétel. Tehát különbség van a politikai, az OLAF politikai és nyomozói vizsgálati tevékenységek között. Élesen el kell választani ezt a két tevékenységet. Egy további nagyon fontos pont általában kapcsolódik a tagállamokkal való viszonyunkhoz, és természetesen szeretnénk kontaktpontokat létrehozni a tagállamokban, ezt javasoltuk, és azt hiszem, hogy ez elősegíti majd az Olaf interakcióját a hatóságokkal a tagállamokban, mert igaz az, hogy néhány tagállamban a struktúrák nagyon bonyolultak, néha nagyon nehéz párbeszédet folytatni, nagyon nehéz megtalálni a tárgyaló felet, nagyon nehéz kapcsolatot felvenni az illetékes hatóságokkal. Ez nem azt jelenti, hogy új intézményeket kellene létrehozni, hanem azt kérjük a tagállamoktól, hogy egy megfelelő partnerintézményt jelöljön ki, akivel az OLAF felveti a kapcsolatot, és az Olafot nem csak információval, hanem tanácsol is ellátná ez a kinevezett, kijelölt nemzeti hatóság. Ami az Olaf vizsgálatok igazságügyi utógondozását illeti, a tervezett ben az szerepel, hogy a tagállamok minden információt el kell jutassanak a helyzetről az Olafhoz, mármint az igazságügyi utómunkálatokról, vagy utókezelésről szóló információkat. Nem rendszeresen kívánjuk ezt a tagállamoktól, hanem az OLAF kérésére kell a tagállamoknak ezeket az adatokat szolgáltatniuk. Meg kell őriznünk a rugalmasságot, a rendszer rugalmasságát meg kell őrizni. Szükség van adminisztratív tevékenységre is, világos feltételeket és rendelkezéseket kell megfogalmazni a rendeletben, amikor az OLAF a tagállamtól minden fontos információt lekér, akkor a tagállamnak ezt a kérést teljesíteni kell, annak érdekében, hogy meg tudjuk állapítani, hogy az igazságügyi utókezelés kapcsán mi is a helyzet az egyes tagállamokban, eh, azok szintjén. Ami a főigazgató kinevezését illeti, hát azt hiszem, hogy először is Az, az utolsó eljárás, amely a főigazgató kinevezésével volt kapcsolatos, nagyon is zökkenőmentes volt, és ezzel be tudtok mutatni, hogy nagyon jó a kapcsolat a parlament és a tanács között, a parlament és a bizottság között elnézést, mondja a biztos úr, megerősítettük a rendelkezéseket, amelyek a jogalkotásban szerepelnek, a jogszabályban szerepelnek. Itt arról van szó tehát, hogy a bizottságnak megfelelő konzultációt kell folytatnia a parlamenttel és a tanácssal a kinevezési eljárás során, amikor is a bizottság javaslatot tesz új főgazgató jelöltekre, a bizottságnak tehát ki kell kérni a két másik intézmény véleményét, a parlament és a tanács álláspontját tiszteletben kell tartani a bizottságnak, amikor a végső döntést meghozza. Természetesen figyelembe kell venni, és ez volt a helyzet Giovanni Kessler úr esetében is, amikor kineveztük az Olaf végazgatójává. De figyelembe kell venni azt is, hogy az Olaf egy Európai Bizottságon belüli hivatal, és az utolsó szó a főigazgató kinevezése esetében a bizottságnál van. Teljesen, persze teljes mértékben figyelembe véve és tiszteletben tartva a tanács és a parlament véleményét. Az Olaf státusza mint a bizottságon belüli főigazgatóság vagy hivatal, nyilván azt jelenti, hogy az Olafnak korlátozott lehetőségei vannak, tehát az Olaf főigazgatójának megvan azért kötve a keze, nem tud feltétlenül elmenni az Európai Bírósághoz, hiszen az Olaf egy belső struktúrája a bizottságnak. Aztán további kérdések merülnek fel. Az operatív kézikönyv kérdése ugye többször elhangzott. Már van egy ilyen kézikönyvünk, az Olafnak van egy ilyen kézikönyve, és az Olaf honlapján megtekinthető, hozzáférhető mindenki számára átlátható, áttekinthető, minden eljárási jog szerepel benne, amelyet önök is, amelyet javaslunk a módosított jogalkotásban, ezek tükröződni fognak majd az eljárási kézikönyv módosítóiban. Az eljárási kézikönyv átlátható marad, és hozzáférhető lesz a parlamenti képviselők számára és az állampolgárok számára is, a nagy közönség számára is pontosabban. Tehát azt gondolom, hogy ez a kézikönyv konkrétan hivatkozik az érintett személyek védelmére, világos szabályokat fogalmaz meg a vizsgáló hatóságok, vizsgáló, vizsgálatot el, ö, lefolytató személyek számára. Ezeket mind figyelembe kell venni. Ami a összevethetőség kérdését illeti, hogy mit tettünk figyelembe és mit nem. Nos, hát vannak táblázatok, ugye a módosítókkal kapcsolatban kérdezték, hogy mely módosítókat fogadták el, melyeket nem. Szerintem azon semmilyen gond nincsen, nagyon szívesen az önök rendelkezésre bocsájtom ezeket az összehasonlító táblázatokat, hogy lássák, hogy mi volt a módosítók helyzete, hogy lássák, hogy milyen érvek lettek felsorakoztatva, látják majd, hogy van olyan rendelkezés, amelyet nem veszünk figyelembe, amit Bart Stace említette, ami az újságírók védelmére vonatkozik. Ez a védelem. Erről a védelemről más jogszabályban kívánunk rendelkezni. A mi jogászaink azt mondták, hogy nincs szükség arra, hogy ebben a rendeletben külön kiemeljük az újságírók védelmét. Tehát eh, ezt már meglévő egyéb jogszabályok lefedik, mert mint az újságírók védelmét. Más pontokkal kapcsolatban ezeket az összehasonlított tápászatokat persze közze tudjuk eh, adni, közze tudjuk adni. A javaslatot a már korábban elkészített eh, dokumentum alapján készítettük el, amelyet már korábban bemutattam a parlamentnek, és megvannak a tanácsi konklúziók is erről a dokumentumról, és természetesen a módosított javaslat figyelembe kell vegye mind a parlament, mind a tanács véleményét, és néha ezeket a véleményeket nem tekinthetjük egymással teljes mértékben koherens véleményeknek, nem mindig vezetnek el a kompromisszumokhoz, nem mindig helyesek ezek a mm, vélemények. Ami a főgazgató hivatali idejét illeti, most az az elképzelés, hogy nagyon egyszerű ez emögött rejlő elképzelés, az, hogy nem megújítható ez a hivatali ciklus, hivatali idő, ez azt jelenti, hogy További biztosítékot ad ez a főigazgató függetlensége szempontjából, hiszen a mandátum végén a főigazgatónak nem kell eleget tennie semmilyen olyan személynek nem kell eleget tennie, aki felelős kinevezését. Tudni fogja, hogy hivatali ideje végén véget ér a funkciója. Különböző rendszerek vannak érvényben Európában. A független főigazgatók kinevezésével kapcsolatban, független testületek főigazgatói kinevezésével kapcsolatban. tapasztalat azt mutatja a világszerte, úgy tűnik, hogy világ szerte hasonló példákat látva úgy gondoljuk, hogy ez a módszer valóban garantálja a függetlenséget. Aztán nagyon konkrét kérdés is felmerült Anderson asszony részéről, méghozzá az a kapcsolatban, hogy hányan dolgoznak a strukturális alap osztályán megkérem Giovanni Kessler urat, hogy válaszoljon erre, mert hát a személyzeti kérdések a főigazgató úr kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Én, mint biztos, nem avatkozom bele a tevékenységébe, tehát megkérem Giovannit, hogy esetleg válaszoljon erre a kérdésre, és ha van még egyéb hozzátenni valója, akkor eh, megkérem, hogy reagáljon az elhangzottakra. Grazie. Grazie. Köszönöm. Jó magam is. A szakbizottság elnökeként üdvözlöm Giovanni Kesslert, az Olaf elnökét, meg is adom neki a szót, tessék. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. italiano. So domanda di Miss eh, Anders. Eh, Andersen asszony kérdésére válaszolva, nem tudok a nyomozók szemének csökkenéséről egyik egységemben sem legalábbis az én érkezésemet követően nem történt ilyen csökkenés. Kevesen vagyunk, és kicsivel, de ebben a hónapban egyel több nyomozó lett, a főtitkár munkatársai közül egy személy nyomozati feladatokat kapott, tehát egyel több nyomozó tisztviselő lett, ennyit tudok elmondani, és azt is elmondhatom, hogy az Olafon belül elindítottunk egy folyamatot, internal review procedure-nek nevezzük ezt, ez felülvizsgálat, felülvizsgáljuk egyrésztről a belső eljárásainkat, ezt a kézikönyvet, azt, hogy hogyan szervezzük a nyomozásokat, annak érdekében, hogy ezeket egyszerűsíteni tudjuk, és fel tudjuk őket gyorsítani. És annak érdekében is, hogy hivatalunkon belül az erőforrásokat jobban ki tudjuk aknázni, és több erőforrást és több személyzetet tudjunk szentelni a nyomozati tevékenységeknek. És jobban összpontosítani tudjunk, ami egyébként a szervezeti felépítésben is tükröződik, két fő célkitűzésünkre, a csalásokkal kapcsolatos nyomozásokra és a csalások megelőzésére. Tehát itt a policy making aktivitásunkról van szó. Ez tehát a gyakorlatunk, és ezekben a hónapokban megfelelően szem előtt tartva a rendelet módosítását, amiről itt vita zajlott, megpróbálunk felkészültnek lenni, amikor módosítást elfogadják majd. Nos, elnök úr, csak két dolgot mondanék még általánosságban ezzel a módosítási javaslattal kapcsolatosan. Ugye itt a rendelet módosításáról van szó. Sok évvel az első szükséges kiigazítás után, hiszen igazadnunk kellett a megváltozott jogi helyzethez és tapasztalatainkat is figyelembe kellett vennünk ennél a módosításnál. Tehát az Olaf részt vett ebben a tevékenységben a belső konzultációs szolgálata révén ezen tevékenység során és alkalmunk nyílt arra, hogy elmondjuk a véleményünket ezzel a módosítással kapcsolatban, és új főigazgatóként mondhatni, hogy az utolsó pillanatban érkeztem ezt az ügyet illetően, de tény az, hogy a bizottság és a biztos úr lehetőséget nyújtott számomra, hogy oly módon, hogy ezt a folyamatot egy időre felfüggesztették, hogy megvizsgálhassam ezt a szöveget, amelyről az Európai Bizottságon belül vitáztak, és miután igazgatóimmal konzultáltam, egy tucatnyi, egészen pontosan 12 pontnyi módosítást tudtam nyújtani a bizottságnak, és egy kivételével valamennyit befogadták, abban a szövegben szerepelnek ezek, amelyeket ma önök elé tártak a bizottság részéről. A szöveg bizonyosan javult és kiegészült. Jó magam úgy vélem, hogy Ez nagyon-nagyon szabályozó jellegű, talán túlságosan részletekbe bocsájtkozik. Értem ezeket az igényeket, akár a parlament részéről is, hogy bővítsük ezt a rendeletet, hogy megfeleljen bizonyos igényeknek, meg kell nézni, hogy ezek a szabályok mennyiben egyeztethetők össze. Egyrésztről azt mondják, hogy legyenek gyorsabbak a nyomozások, másrésztről pedig nagyon helyesen bizonyos igényeket, követelményeket vetnek fel, amelyek pont az ellentétes hatást eredményezik, és megnyújtják a nyomozások időtartamát. Mindazonáltal azt hiszem, hogy ez egy jó szöveg, jó munkát lehet az alapján folytatni, és személyesen jó magam és az Olaf az Európai Parlament rendelkezésére áll, illetve ezen szakbizottság rendelkezésére áll, hogyha kérelem érkezik, ezt illetően, hogy megvizsgáljuk pontról pontra ezt a rendeletet. Elnök, köszönöm. Üdvözlöm eh, Semeta biztos urat és az OLAF főigazgatóját, köszönetet nekik, mondok nekik ezért a meghallgatásért és beszámolókért. Most pedig áttérünk a napirend következő pontjára. A szemvevőszék elnökének meghallgatásáról van szó, Signora Caldera Silva. Köszönöm, elnézést kérek elnök úr, de szerettem volna még egy kérdést feltenni. Kessler úr bemutatja majd itt az Olafra vonatkozó terveit is, igaz? Tehát a napirenden ez is szerepelt, nem? Csak meg akartam kérdezni. Buonasera, Presidente. Benvenuto. Jó estét kívánok, elnök úr, üdvözlöm Önt szakbizottságunknál. Ez a meghallgatás a szék egyik korábbi tagjának nyilatkozatát követi, Dömil úr nyilatkozatát, amelyet, amelyet január 11-én adott a sajtónak, tehát ezt a nyilatkozatot. Engvéda urat tegnap meghallgat láttuk zárt ajtók mellett ezen szakbizottságban. Mielőtt előre lépnénk, tájékoztatom önöket, hogy az ülést az interneten is közvetítjük. Nyilvános ülésről van szó. Caldera úr nem akar előzetes nyilatkozatot tenni, erről tájékoztatott, hanem rögtön a kollégák kérdéseit kívánja meghallgatni. Majd pedig végezetül rövid zárónyilatkozatot tesz a vitát követően. Ki akar kérdést feltenni? Stász kolléga, tessék. Ehm, Köszönöm szépen, elnök úr. Kedére úr, nagyon, szép, nagyon örülök annak, hogy hajlandó volt velünk az interjúról beszélni, amelyet Engvirda úr december 1-én adott és januárban a Foxcanda-ban megjelent. Tegnap erről részletesen beszéltünk vele. A következő tudtuk, szeretnénk öntől megtudni. Amikor először olvast azt az interjút, most fordításban, mi jutott önnek eszébe? Mire gondolt? Ráismert az ön intézményére? vagy az volt az érzése, hogy ez egyáltalán nem felel meg az én világomnak. Engvéda úr néhány nappal az interjú megjelenését követően a Volkskrantnak egy írást küldött el, több magyarázó nyilatkozattal. Pontosította azt, amit akkor kijelentett. Ami a kollégákat és engem érdekel, az az, hogy hogy lehet az, hogy Engvirda úr milyen gyorsan reagált. Spontán tette? E? Hiszen hallottuk, hogy az interjút, tehát ő jóvá hagyta, hogy az interjút megjelentessék, de 5-6 nappal később úgy gondolta, hogy korrekt, korrigálnia kell a korábban által elmondatokat. Hát az ember megkérdezi azért, hogy nyomást gyakoroltak rá, magától tette volna ezt a helyreigazítást. A korábbi kollégák gyakoroltak rá nyomást vajon? Vagy nyomást gyakoroltak önök, ön, mint a szemvevőszék elnöke, gyakorolt rá nyomást? Van-e mm, módunk arra, hogy Engvéda urat arra bírják, hogy azt mondja, igen, hát néhány kijelentésemet visszavonom, meg kell tennem, mert különben nehéz helyzetbe kerülök talán, etikailag problémás ez, hiszen nagyon sokáig tagja voltam. Én is a szembevőszéknek lehetséges, hogy külső nyomásnak engedett. Ön hogy reagált az interjúra? Engvéda úrral, amikor beszélt, akkor az interjú megjelenését követően találkozott Engvéda úrral, vagy nem? Ezek igen konkrét kérdések. Jó Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen Stász úr a kérdéseket. Azt kell mondjam, hogy amikor megérkeztem 2000-ben az intézmény élére, egész más intézménybe léptem be, mint Engvéda úr. Tegnap megkérdezhették, hogy ő, mi volt az ő története, és hogy hogy érzett. Amikor elolvastam az interjút, azt mondtam, amit Engvéda úr mond arról az útról, amit 35 éves fennállása óta bejárt a számvevőszék, hát lehet, hogy ez igaz, abban az értelemben, hogy intézményünk ma elismert, szakmailag független intézmény. És örömmel mondom azt, hogy tavaly elkészítettünk egy felmérést az Önök Bizottsága körében a mi jelentésünkről. És jelentéseinket egy és négy között lehetett értékelni, és három pontot kaptak. Én nagyon örülök ennek. Önök is hozzájárultak az intézményünk fejlett fejlődéséhez. Mi a szakma legmagasabb színvonalát képviseljük. Magas szintű jelentéseket készítünk. És úgy érzem, hogy intézményünk minden tagja hozzájárult ez a folyamathoz alkalmazkodnunk kell az auditálási környezethez. Ha visszatekintünk 35 évre, az Európai Unió egész más volt, mint ma. Hat tagállamból állt. Ma 27-en vagyunk. Az EU költségvetése összesen vethető a mai van. az akkori. Ez a parlament is alakult, és minden alkalommal, amikor az parlament új hatásköröket kapott, az Európai szemvevőszék is új hatásköröket kapott. Kérem, ezt mind nézzük meg. Megért én Engvéda úr interjúját egyfajta memoárként értékelem. Az intézmény alakult, fejlődött az évek alatt, intézményként az Európai Unión belül. És világos irányt mutatott fel azzal kapcsolatban, hogy hova szeretnénk eljutni. De szerintem most a kritikus kérdés az az, hogy nézzük meg, hogy hol vannak a közös kívások, amelyekkel szembenézünk az EU-ban. És ezeket úgy kell értékelni, Nos, végrehajtottunk az elmúlt öt évben egy belső reformot. Nos, ami az ajánlásokat illeti. Én meg egy hónappal ezelőtt is elmondtam, mi elköteleztük munkat, és szerintem, amelyet ma elfogadtak indítványt, most hát ennek a bizottságnak is érdeke, hogy ezt az értékelést nyomon kövessék. Szeretném önöket arról biztosítani, hogy a számvevőszék egy független, objektív, szakmai testület. Azt is megkérdezte tőlem, hogy nyomást gyakoroltam-e én, vagy mások, Engvida úrra, vagy kívülről érkezett nyomás. Hogy emiatt kívánta helyreigazítani az általa korábban mondatokat? Persze, hogy nem. Engvida úr teljes felelősséget kell vállaljon És tegnap ugye őt megkérdezhették arról, hogy nyomást gyakoroltak-e rá. Én beszéltem egy videóról, és eljutottam hozzá azt az üzenetet, hogy nem tudjuk elfogadni azt, amit elmondott az interjúban, de ő felelősséget vállalt a szavaiért. Teljes felelősséget vállalt minden különböző nyilatkozatért, amelyet a közvéleménye közölt az interjút követel. A különböző újságoknak elkozódott, nem csak a protestánknak, másoknak is, amelyeket tett az European Voice-nak és a média egyéb képviselőinek. Nyilvánvalóan Engvida úr kezdeményezései történtek ezek a nyilatkozatok. Nem tudom, hogy Engvida úr elmondta tegnap önöknek, de ez nem új dolog. Engvida úr közvetlenül szólt az intézmény munkatársaihoz, és elmondta nekik, hogy mit értett az alatt, amit mondott, és mit nem. Senki nem kérte. Azért tette, mert úgy érezte, hogy erre szükség volt a helyreigazításra. Az auditoraival szemben ez kötelessége volt, hiszen az auditorok teszik a szemövőszéket azzal, ami. Egyel a Szenter asszony. Köszönöm, elnök úr. Én is üdvözlöm eh, körünkben eh, a Silva Caldeira urat. Örülök, hogy eljött, hiszen tegnap meghallgattuk Engvirt urat. Ő megismételte, illetve sajnálta azt, hogy eh, kijelentéseit, vagy kijelentései közül néhányat máshogy értelmeztek, tehát hogy esetleg ő maga fejezte ki magát kevésbé szerencsés módon. Az a kérdés, hogy nyomást gyakoroltak-e rá, szerintem tisztázásra került. Ma reggel megszavaztunk egy állásfoglalást, a kérdés pedig most az, hogy a jövőben eh, mit tegyünk. Szeretnénk elkerülni azt, hogy ilyen belső konfliktusok vagy frusztrációk legyenek hiszen ez egy nagyon összetett, nagyon bonyolult intézmény, amelyet ön vezet. Biztosítani kell önnek a megfelelő munkakörülményeket, és a lehető legjobb teljesítményt kell nyújtania. Szeretném még egyszer megköszönni, hogy rendelkezésünkre áll. Ahogy mindig mondtuk, jó eszmecserét szeretnénk, jó vitát szeretnénk folytatni, annak érdekében, hogy a parlament, illetve e szakbizottság és a számvevőszék között jó legyen, jó maradjon a kapcsolat és az együttműködés. És remélhetőleg javíthatunk az együttműködésen. Tehát örülök annak, hogy sőt, kétszeresen örülök annak, hogy eszmét cserélünk, hogy mind a két fél a javítás mellett törláncsát, a párbeszédet szorgalmazza, és hogyha holnap a plénum elfogadja az állásfoglalást, akkor nyilván jobbak lesznek a kapcsolatok. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! Köszönöm Ayla Szender asszony a szavait, hiszen bátorítást adtak szavai biztos lehet abban, hogy a jövőben is érdekeltek vagyunk a jó együttműködésben az Európai Parlamenttel. Szeretném biztosítani önt, hogy néhány hónappal előtt jártunk a bizottságban, és már akkor is megállapítottuk, hogy különleges kapcsolat fűz az önök szakbizottságához. Az elmúlt 35 év alatt a számvevőszék mindig támaszkodott az önök szakbizottságára. Hiszen már az Európai Parlament korábbi képviselői is hangsúlyozták a szerveink közötti együttműködést. Az önök szakbizottságához fűződő szoros kapcsolat és a számbevőszéknek a mentesítési eljárásban játszott szerepe adja az alapot a jó pénzügyi kormányzáshoz. Hiszen a számadási kötelezettségünk nagyon lényeges. Ez pedig azt jelenti, hogy hibákat keresünk azokon a területeken, ahol még mindig javítást érhetünk el. Tehát nagyon sok a közös feladatunk. Úgy gondolom, hogy az új Lisszaboni szerződés lehetőséget ad arra, hogy kiderítsük, hogy közösen hol építhetünk fel valamit. Új számítani mechanizmusokat is kifejlesztettünk, a költségvetési eljárás folyamatban van, majd meglátjuk, mi lesz az eredménye. Azonban a szakbizottságnak és a számbevőszéknek is az a feladata, hogy levonja a következtetéseket. Ezen kívül közösen kell fáradoznunk azon, hogy a meglévő hiányosságokat kiköszöböljük konkrétan, hogy kihasználjuk a költségvetési rend által nyújtott lehetőségeket. Annak érdekében, hogy az új több éves pénzügyi keretet 2013 utánra is kidolgozzuk, hogy a lehető leghatékonyabban alkalmazzuk a forrásokat. Egyidejileg a felügyelő, felügyeleti testületek számára is rengeteg új kihívás van. Természetesen biztosítanunk kell az átláthatóságot is, hogy elszámoltathatók legyünk a polgárok számára. Legyenek a dolgok kormányközi vagy nem kormányközi tartalmúak. Az Európai Unió jelen helyzetében meg kell találnunk a hatékony orvoságot a gazdasági válságra kiderül, hogy az állandó stabilitási mechanizmus hogy néz majd ki. De a beszámoltathatósági kritériumok, az átláthatósági kritériumok elsődlegesek. Szerintem ezek a közös kihívásaink. Úgy gondolom, hogy a parlamentnek, ennek a szakbizottságnak és a számbevőszéknek együtt kell működnie, hogy elérjük az átláthatóságot és a számon kérhetőséget, beszámoltathatóságot. Közös céljaink vannak tehát. Köszönöm. Cimarkakis kolléga következik. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm a eh, Szilva Káldeira úr, hogy rendelkezésünkre áll. Mark Engvir tegnap kifejezte, hogy miről van szó. Szerintem egy a média által felfújt kísérletről van szó, hogy igen régi dolgokból szenzációt kovácsoljanak. Tegnap is vitáztunk, és tegnap is felmerült több kérdés. Én is szeretnék csatlakozni a kérdés feltevőkhöz. Hogy az európai számvevőszék gyakorolta nyomást eh, Martin Engvirtre, hogy korrigálja kijelentéseit. Engvirt úr tisztázta is. De most még egyszer felteszem a kérdést. Milyen eh, megbeszélések zajlottak? Úgy gondolom, hogy bármennyire nem volt szándékos, ez az interjú egy eh, megfelelő indok arra, hogy az Európai Számbevőszék reformját elkezdjük. A reform aktuális, vitát fogunk tartani a reformról. Így az egész szerintem túl korán történt, túl nagy nyilvánosságot kapott. Esetleg hálásak is lehetünk. Én legalábbis hálás vagyok, hogy velünk együtt folytatja a párbeszédet, és azonnal kész volt arra, hogy proaktívan reagáljon a kérdésre, hogy ne mi is másoljon el semmit, gratulálok is ehhez, és szeretném megkérdezni, hogy eh, lehetséges lenne-e olyan embereket, mint Martin Engvirdet, aki már nyugdíjas, bevonni ebbe a folyamatba. Ő kész lenne, megkérdeztem tegnap. Miért mondom ezt? Alig van a számbevőszéknek olyan tagja, aki ilyen sikeres lett volna. Hogyha megnézzük, hogy eh, a nemzeti nyilatkozatok az ő szemétdombján nőttek. Olyan erősen érvényre juttatta akaratát, hogy az aktuális mentesítési jelentésből a legfelsőbb sorban áll. El kell mondanom, hogy igenis nagyon sikeres tagja volt a számvevőszéknek. Éppen így tapasztalatokat gyűjtött össze, és az ő tapasztalatait is szeretnénk bevonni a folyamatba. Szeret, szerettem volna önt megkérdezni, hogy mennyire hajlandó Engvird urat bevenni a csónakba. Köszönöm a kedves megjegyzéseit. Ez egy olyan kérdés, amelyről vitázunk a számvevőszéken belül. Mi lenne a legjobb módja annak, hogy a korábbi tagok ismereteit felhasználják? Nem csak Engvirt úr ismereteit, hanem a többi volt számvevőszéki tagét is, hiszen nagyon sok tapasztalat gyűjt össze. És hozzájárulhatunk nem csak a reformhoz, de más dolgokhoz is. Hiszen nagyon sok területen lehet profitálni a tapasztalatokból, ismeretekből. Elgondolkozunk ezen hogy rövid távon, de közép és hosszú távon is milyen lehetőségeink vannak. De ennek meg kell adni a megfelelő módját. A számbevőszék intézmény, az intézmény tagjait pedig nagyon világos, szigorú eljárás során választják ki. Természetesen tiszteletben kell tartaniuk a szerződést egy korábbi tag olyan tulajdonságai, hogy tanácsot adhat, hogy egy dokumentumhoz hozzájárulhat, meggondolandó, és gondolkozunk is rajta. Kollégáimmal még nem vitáztam el ezen, esetleg ma nem kellene ezt elmondanom, de személyesen elkötelezett vagyok emellett, és amikor leadom az elnökséget, akkor remélem, hogy az új épület mellé tartalmi változások is társulnak, hogy korábbi számbevőszégű, számbevőszégi tagok tapasztalatait is figyelembe vesszük. A kutatás az egyik ilyen terület. Tavaly a számbevőszék kiírt egy kutatási díjat, és pedig a közfinanszírozás, beszámoltathatóság és a könyvvizsgálás területén. A számbevőszék korábbi tagjai játszhatják itt az első fontos szerepet, hogy hozzájáruljanak az intézmény sikeréhez, és büszkék vagyunk, hogy tagjai lehetünk. Gerbrandi kolléga. Thank you, Chairman. I would like to thank Mr. Caldera. Köszönöm. Szeretném megköszönni Caldera úrnak, hogy eljött ide, és hogy ennyire nyíltan beszélt hozzánk. Nagyon meglepődtem, amikor az Engvirt interjút olvastam néhány hete. Hiszen nagyon sok ilyen interjút adott, azonban úgy, ér, úgy érzem, hogy az újságírók kihasználták, és korábban nem használták ki. Tehát eh, igazából sokkoló dolgok is voltak az interjúban, amelyről korábban nem volt szó. Azonban néhány kérdés felmerül. A bizottság nyomása megvolt-e. Hiszen e, hallottunk arról, hogy e, ha egy jelentést ír, akkor mekkora a nyomás a bizottság részéről. A másik e, kérdés pedig az OFESZ tagjára vonatkozik, akik szeretnék meghosszabbítani hivatali idejüket kétszer vagy háromszor is a tagállamok is játszanak a kinevezésen egy bizonyos szerepet. Tehát elképzelhető, hogy a számbevőszék egy tagja, aki függ a saját tagállamától, még egyszer kinevezésre kerül. Tehát eh, ezért lehetnénk kevésbé kritikusak is. Tehát szeretném megkérdezni, hogy hogyan foglalkozik ezzel a problémával. Köszönöm a kérdését. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos megérteni azt, hogy a könyvvizsgáló és a vizsgált hogyan működik együtt. Amennyiben a számvőszékben professzionális szervezetet látunk, amely a könyvvizsgálást profi módon végzi, döntéshozatali folyamat alapján. És az architektúrája a függetlenségen és a részrehajlás mentességen alapul. Ez pedig azt jelenti, hogy az Európai, az Európai Bizottság nem gyakorolhat nyomást. A számvevőszék dönti el, hogy mely témákban folytat könyvvizsgálatot. A céljaink elsődlegesek ebben a tekintetben. És hogyha nemzetközi normákkal összehasonlítjuk magunkat, akkor helyet kell állnunk. A helyszínen kell vizsgálódnunk, a tagállamban, a, bír, a bizottságnál, a harmadik államokban, amelyek az Európai Unió alapjaiból részesülnek. Tehát mindig a helyszínen végezzük a vizsgálatukat. Az eredményeinket pedig kiértékeljük. Ezeket meg kell erősíteni, és utána pedig egy clearing eljárásra kerülnek. Ez egy ellentmondásos eljárás. A könyvvizsgálók és a vizsgált párbeszédbe lép. Ez lehet az Európai Parlament, a bizottság, bárki. Tehát ez egy ellentmondásos folyamat, ahogy ezt nevezzük. És amennyiben a megvizsgált kész válaszolni a kérdéseinkre, ezen folyamat alatt tisztázódnak az eredmények. Az biztos, hogy eltérő vélemények is alakulhatnak ki, nagyon fontos viták alakulnak ki, azonban a számbevőszék az egyetlen intézmény, amely eldönti, hogy mi van a saját jelentésében. A számvevőszéknek különböző tagjai vannak, és van, mint említettem, egy igazgatóság, a board öt taggal, és amennyiben egy jelentést elfogadtak, akkor a eredménye kötelező. Ez is tisztázza azt, hogy bármilyen interferencia egy tagállam részéről, amikor lejár valakinek a mandatuma és meghosszabbítandó, más lehet a tagállam álláspontja. Mivel testület vagyunk, a végső jelentés nem befolyásolható. A tagállam által sem. Az a tapasztalatunk, hogy a tagjaink, és 2000 óta vagyok a számbevőszéken, hát én is megtapasztaltam azt, hogy az első mandátumom után még egy mandátumot kaptam. És amikor a tanács informálta a tagállamokat, hogy az én mandátumom lejár, akkor én a tagállamomban a saját miniszteremnek elmondtam, hogy rendelkezésére állok. Lejár a mandátumom, és örülök, hogy szolgálhattam az országomat hat évig. Az ön döntése, hogy újra nevez-e és valószínűleg a kollégáim ugyanígy viselkednének. Nem látom annak az indokát, illetve létjogosultságát, hogy a tagállam álláspontja aláásná, illetve aláásná a számbevőszék tagjainak a függetlenségét és pártatlanságát. Van egy világos vizsgálati keretünk, és rengeteg védő intézkedés van benne, ami azt szolgálja, hogy egy tag sem gyakorolhat nyomást, hogy az ön szavaival éljek bármilyen helyzetben. És még erre azt is mondanám, hogy világos eljárásaink vannak, amelyek a végső jelentést is befolyásolják. Az összes könyvvizsgáló világosan hozzájárul a folyamat sikeréhöz, ez pedig garantálja a minőségi ellenőrzést. Tehát a jelenlegi gyakorlat, a jelenlegi normák szerint nem lehet olyan esetet találni, mint amilyet említett. Teljesen biztonságosak vagyunk a nyomás tekintetében, bárhonnan is érkezzen. És hogyha az Európai Számvevőszékbe bizalmat szeretnénk vinni, akkor ezt eh, tudnunk kell lehet, hogy a tagok mandátumát meg kellene hosszabbítani. Így esetleg világosabbá tehetjük, relevánsabbá tehetjük, hogy nincs a függetlenség veszélyben. A szerződés felülvizsgálatánál beszélhetünk erről, de nem csak a számvevőszéket illeti, ez az összes európai intézményre bogyatkozik, az, hogy néha felül kell vizsgálni a tevékenységét. És uh, ilyenkor el lehet dönteni, hogy a mandátumot meg lehet hosszabbítani, nem lehet, megújíthatók, nem megújíthatók. És uh, én úgy vélem, hogy bármely esetben függetlenül a szerződés szavaitól a teljes mértékben immunis, hogy francia szót használjak, mindenkivel szemben, aki megpróbálna nyomást gyakorolni. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Ha nincs, ezt ez úr A kiegészítő kérdésem ahhoz, amit Gebárdi úr mondott, azt mondta, hogy önök testületként dolgoznak, és Engvéde úr interjújában azt mondta, hogy 2005 körül az akkori biztos Kalasz úr, a csalás elleni ügyek biztosa, beleavatkozott a számövőszék ügyeibe, és akkoriban arról volt szó, hogy milyen módszert alkalmaz, milyen metodikát alkalmaz a számövőszék, ezt akarták befolyásolni. Ön ö, tagadja ezt, azt mondta, hogy nem volt Kalasz biztos úr részéről nyomásgyakorlás önre, illetve a számövőszék tagjaira. Thank you. Köszönöm szépen. Ha jól emlékszem, Strasbourgban találkoztam az önök bizottságával, ahol a szembevőszék éves jelentését arra az évre éppen akkor tárgyalták meg, és ha arra utal, amit Kálász úr akkor mondott, azt kell mondjam, hogy nyilvánosan gyakoroltak rá nyomást. Ha ez a nyomás akkor így lehetett a legátláthatóbb módon nyomást gyakorolni a számbevőszékre. És gondolom, Engvida úr erre az esetre hivatkozik. Nem tudok más helyzetről, amelyre utalhatna. De az a tény, hogy egy adott intézmény bizonyos elemek kezelésénél más álláspontot képvisel. Amit a örömmel látok, az az, hogy az Európai Bizottság a helyes módon foglalkozik a behajtásokkal, a pénzügyi korrekciókkal. Az akcióterv, amelyben megállapodtak, ugye az a kohéziós ügye volt kapcsolatos. A volt nyomás, hát meglepve látom, hogy mégis a lehető legjobb eredményt értük, és a bizottság nagyon nagy eredményt, vagy utat tett meg. Azt hiszem, hogy világosan foglalkozunk azokkal a kérdésekkel, amiket ön is említett, amire én tudom. Nem voltam jelen tegnap, nem tudom elmondani, hogy mit mondott, vagy mit nem mondott Engvéda úr. Azt tudom mondani, ha Engvéda úr erre hivatkozik erre a nyomásra, itt a bizottság nyilvánosság előtt történt ez a nyomás gyakorlása, hat évvel ezelőtt Strasbourgban. Semmilyen egyéb ilyen esetre nem emlékszem. Köszönöm. Grazie, Presidente. Lei <clears throat> Köszönöm, elnök úr. Óhajt ez záró nyilatkozatot tenni, hogyha ezt fontosnak tartja, tegye meg, mert nincs több kérdés, tehát meghallgatjuk. Uh, I want to thank for the time you allowed. Köszönöm szépen az időt, amit kaptam ma. Nagyon örülök annak, hogy lehetőségem nyílt arra, hogy elmondjam, hogy az Európai Számvevőszék függetlenségét megőrizve, megerősödve fejlődött tovább az elmúlt 35 évben. Az új szerződés bizonyos védzáradékokat biztosít, státuszunk ugye intézmény, aztán egy nagyon is szigorú ellenőrzésnek alávett eljárás, mely során kinevezzük a tagjait a szembevőszéknek. Ez azt jelenti, hogy Bármilyen dokumentum, bármilyen jelentés, amelyet a számbevőszék közzétett, hozzáférhető, és amint elfogadták, mindenki számára kötelező érvényű. Pártatlanok és objektívek a jelentések, ezt elismerik az érintettek, és elismerik a partnereink is. Az úgynevezett peer review, amit 2008-ban hajtottak végre, nagyon pozitív volt ilyen értelemben. És azt állapította meg, hogy megfelelő auditálási kerete van a szemvevőszéknek, és azt mondja, hogy a szemvevőszék munkája független és objektív, jelentéseink elegendő bizonyítékokon alapulnak, az érintettjeink bíznak bennünk, és szeretném ezt még egyszer elmondani, Ezeket a konklúziókat megerősítették ennek a bizottságnak a tagjai és más érintettek is. A számvevőszék egy professzionális auditáló testület, amely nagy mértékben hozzájárul a közszféra beli auditokhoz. Nagyon szorosan együttműködünk eh, az Intusza és Euroszáj nemzetközi intézményekkel, és segítünk abban, hogy a legújabb, legkorszerűbb nemzeti szabványok alapján dolgozzunk. A tagállamok eh, illetékes hatóságaival harmonizált megközelítéseket dolgozunk ki az európai alapok auditálását illetően. Jelenleg egy peer review-t hajtottunk végre a norvégiai számvevő székkel, az európai intézményekkel közösen. A szék minden tagja az elmúlt években hozzájárult ahhoz, hogy azzá tegye a széket, ami. A bíróság alkalmazkodott az Európai Unió auditálási környezetének változásaihoz, és belső reformja hozzájárul ahhoz, hogy jobban előre tudja látni a jövőbeli kihívásokat, változásokat, amelyeket intézményeink szembenéznek. A bíróságnak, mint tudják, van olyan stratégiája, amelyel munkáját eh, legoptimálisabban lehet kialakítani. Nemrégiben áttekintettük a kormányzási eh, eljárásainkat, és a döntéshozatali folyamatok hatékonyabb tételi érdekében újabb kamarát nyitottunk meg. Hatékonyan működünk együtt a parlamenttel, az önök szakbizottságával különösképpen, és ez kulcsfontosság a jövőbeli sikerünk szempontjából. A szembevőszéknek különleges kapcsolata van a parlamenttel, a történelmen alapul ez a különleges kapcsolat és a szerződéseken és a kiváló munkakapcsolaton, amelyet ezzel a bizottsággal ápolunk. Már többször el tudtuk mondani, és még egyszer szeretném kiemelni, a szemövőszék örömmel néz elébe annak, hogy együttműködjen az Európai Parlamenttel a közös kihívások megoldásán. Annak érdekében, hogy javítsunk a pénzügyi menedzsmenten, az elszámoltatható, elszámoltathatóságon. Köszönöm szépen. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. La salutiamo e auguriamo buona serata. Arrivederci. Kellemes estét kívánunk önnek, viszontlátásra! A questo punto eh, passiamo all'ultimo punto Most pedig áttérünk a napirend utolsó pontjára a koordinátorok ülését megelőzően a 2009-es mentesítés a bizottság költségvetéséről van szó. Csaci Markakis úr, a jelentéstevő meg is adom neki a szót, tessék. Mr. Köszönöm szépen. Person, chairman, um... Tisztelt elnök úr, elnök hölgy, kedves kollégák, és köszönöm szépen a kollégáknak, hogy több mint 100 304 módosítót terjesztettek elő ehhez a jelentéshez. Ha megengedik, megjegyzéseket tennék az első módosítókról. Az módosítók első csoportja a bizottsággal szembeni követeléseinkre vonatkozik. És köszönöm szépen a bizottságnak a második levelét, amit elküldtek nekünk, a jelentést levőnek, most van nekem, és ezt a levelet továbbítottam további elemekkel kiegészítve, a állításokra reagálva. A különböző kollégákhoz eljutottam, és nagyon szépen köszönöm a bizottságnak, de köszönöm szépen, de el kell mondanom mindazonáltal, hogy másfél-két pont van még, amelyet meg kell válaszolni, ha jól értem a bizottság, hát a biztos úr egy rövid társadalás során biztosított engem arról, hogy reagálni fog erre. Megengedik akkor az állításokat. A-tól F-ig osztályoztuk. Az A ponttal kapcsolatban ez a nemzeti menedzsment nyilatkozatról szólt. Először is szeretnénk megköszönni a bizottságnak, hogy irány, vagy útmutatásokat adtak ezekkel kapcsolatban, és a módosítók, amelyeket a kollégák <clears throat> előterjesztettek, ezek részben gyengítik a jelentéstevő álláspontját, részben pedig megerősítik az álláspontomat. És jelentéstevőként éppen ezért, kedves kollégák, azt javaslom, hogy fogadjuk el a szavazó listán is a középutat, amely az eredeti javaslat volt, én azt szeretném mondani, hogy nagyon nehéz kompromisszumos indítványokat jelenleg elkészíteni, a módosítók természetéből adódóan. Hát néha nincs erre lehetőség, hogy összevonjuk őket. Ezt a pontot illetően azt szeretném elmondani, hogy ne bátortalanítsuk el a bizottságot azáltal, hogy úgy reagálunk az állításokra, hogy gyengítjük az eredeti szöveget. Ebben az értelemben nem szeretnék új módosítókat előterjeszteni. Ami a B pontot illeti, az illetékes, biztos éves tevékenységi jelentésével kapcsolatos, a bizottság nem csak nagyon együttműködő volt, hanem azonnal reagált, és minden biztosnak elmondtam, hogy eh, világosan eh, folytassanak információcserét a főigazgatók között, azok, azon főigazgatók között és biztosok között, akik aláírják az éves jelentéseket, tevékenységi jelentéseket. De asszony, a bizottság fő asszonya is aláírta ezt a jelentést. A főbb elemek nem az nem a biztos aláírása, hanem a jobb tájékoztatása a biztos felé, ez megvalósult, és éppen ezért egyetértek néhány módosítóval a 261-est és 263-ast támogatom, 266-ig, a legtöbbjüket Iván úr és Berder úr terjesztett elő, és ezeket eh, támogatva hajlandó vagyok az eredeti szöveget átfogalmazni, hogy jobban tükrözze azt, amit a bizottság már válaszában megfogalmazott, méghozzá nagyon is helyes módon. Nagyon szépen köszönöm Iván úrnak és a kollégáknak ezt. A harmadik rész, C pont, ez az automatikus felfüggesztés, és megszakítás. Köszönöm a bizottságnak itt azt, hogy hát információkat biztosított az eddigi felfüggesztésekről és megszakításokról. A második levélben, amelyet elküldtek, van információ az előző évekről, nem csak 2010-ről, és nagyon is nyilvánvaló és logikus az, hogy a legtöbb információ a 2010-es évről és 2014 es évről szól, hiszen kiváltképpen a megszakítási eszközt csak most használták, mégis szeretném elmondani, hogy az automatikus felfüggesztésről szóló szövegről most ezt szeretném a rendszeres felfüggesztés kifejezést használni, és jobban megfelel annak, ami valójában történik, miután a bizottság nem csak közzéteszi az információt a tagállamokról, hanem a különböző meg felfüggesztett projektekről, de utótátást is ad, információt arról, hogy mikor fog, mikor kerül sor egy ilyen felfüggesztésre. Éppen ezért jóvá hagytam azt a mm, szöveget, amit Iván a 269-277-es módosítóban szereplőket. A 268-as módosítóval kapcsolatban Iván úr ön terjesztette elő, én egy szobeli módosítót tennék ehhez, hogy kicsit jobban hozzáigazítsam az átfogó konstrukcióhoz. Ez arról szól, hogy az automatik helyet, automatikus helyett a rendszeres, szisztematikus lesz. Szóbeli módosítóval szeretném ezt a változást foganatosítani. Jelenleg szeretném megköszönni a bizottságnak az információt, meg további információkra várunk, korábbi évekre vonatkozó adatokra várunk még, de megígérték nekem, hogy ezeket is megkapjuk. A következő pont a D pont, ez a pont a korrektív mechanizmusok javításáról szól. Itt eh, nem kaptunk semmilyen információt eddig, mert eh, ha jól értem, ez a legnehezebb feladat a bizottság számára, mert valóban vissza kell térni a korábbi évekhez, és nem könnyű ezt az információt megszerezni. De azt ígérték nekünk, hogy ezt az információt április közepére és végére megkapjuk, tehát jóval az itteni bizottsági szavazásunk előtt. És nem csak üdvözölni szeretném Fjellner urat, hanem el is mondanám neki, hogy az ő módosítója, amely esetén visszamegyünk a korrektív mechanizmusok közétételéről nem 2004-ig kéne visszamenni, 2000-ig. Szóbeli módosító formájában szeretném ezt majd közétenni. A bizottság ezt meg tudja tenni, a bizottság egyetértett a 2000, 2000-es eh, évvel a korábbi tárgyalások során, és köszönöm szépen Fjellner úrnak a módosítót. Ami az F pontot illeti, amely egy új kiadási logika bevezetéséről szól, ennek célja a kiadások minőségének javítása. Itt Fiennel úr módosítója az egész bekezdést törölni kívánja. Az egész állítást törölni kívánjuk, és én arra ösztönzöm önöket, hogy ezt ne, törö- ne tegyék, ne töröljék. Miért? Mert a bizottság már nagyon is értékes információt tett közzé erről, kiváltképpen a bizottság nagyon is világos és konkrét javaslatokat fogalmazott meg az egyszerűsítésről. Nem szeretném a bizottságot ettől elbátortalanítani, szeretném, ha folytatná ezt, tehát én nem követném ezt a logikát, Fjellner úr. Mindazonáltal köszönöm szépen az önjavaslatát is, talán lehetséges volna, és talán um, el tudja olvasni az új friss információt az egyszerűsítésről. Nagyon konkrét ez a javaslat. A küszöbökről, amiket csökkenteni lehet, tehát legyen vagy küszöbök csökkentéséről, vagy egyszerűbb szabályokról szó, a közbeszerzési eljárásoknál. Azt hiszem, hogy ez talán meggyőzi önt arról, hogy visszavonja módosítóját. Ha megengedik, a másik módosítókra térnék rá, vagy talán kezdeném azon módosítókkal, amelyek a személyzet és szabályra vonatkoznak, nem csak Greszle asszony, kiváltképpen Greszle asszony. Volt néhány javaslata a munkatársakkal kapcsolatos szabályokról, személyzetről. Ugye ez pénz kiadásáról szól, de nyilván ez kétség nem fér, tehát ezért üdvözlöm azokat a módosítókat, néhányukat, amelyeket előterjesztettek, és ezeket tudomásul vettük. Mindazonáltal igaz az is, hogy az életékes bizottság, amely ezekért a pontokért felelős, a LIBE bizottság, az Állampolgári Jogok Bizottsága, tehát éppen ezért néhány módosítót fogadok, más módosítókat talán át kellene fogalmazni. Azt hiszem, hogy különösen fontos az, hogy a 165-öst, amit persze aztán készített, támogassuk, hiszen ez egy átfogó modernizációs rendszerről szól, nagyon jó szöveg, tehát el is fogadjuk. Szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy van egy lehetséges kompromisszum, most indítvány, mert nagyon sok kolléga készített módosított az átláthatóságról, és ott azt javasoltuk, egy olyan módosítót javasoltunk, amelyet meg is kaptak. A zöldek terjesztették elő, a néppártiak, és azt hiszem, és az európai konzervatívok, és szerintem világosan mondani kell valamit az átláthatóságról, Tehát meghatároztuk a kéréseinket, azt kértük, hogy minden kedvezményezettről tegyenek közzé minden adatot. Az Európai Bíróság véleményét nem szabad figyelmen kívül hagyni, nem szabad elutasítani, de ki kell tartani az átláthatósági követeléseink mellett. Az írásos form, tehát az írásos kompromisszumokkal kapcsolatban elmondanám, az EU egyik munkanyelvén kellene ezt megfogalmazni, Makovai asszony módosítójáról van szó, nagyon jónak tartom. Pontosabban jobb az, hogyha Litvániában van egy adatbank arról, hogy ki a fogadó, nagyon nehéz Ódi úrnak, vagy Stász úrnak, vagy de Magistris úrnak megérteni, hogy miért, tehát éppen ezért az Európai Unió egyik munkanyelvén kell megszülessen ez a dokumentum. Hadd térjek rá a következő pontra, amely a hatástanulmányokról szól. Nagyon jó javaslataink vannak ezzel kapcsolatban. Készítettem egy módosítót a hatástanulmányokról, és kértem egy független hatástanulmányt. A független azt jelenti, hogy a 12-es, 13-as módosító foglalkozik ezekkel, azt jelenti, hogy az illetékes hatóságoktól azt kell kérnünk, hogy a pénzek átutalásának végrehajthatóságát értékelje. Egy független, tehát hogy mennyire célszerű egy független szervezetnek, egy alapítványnak eljutatni ezeket a pénzeket. A hatástanulmányokat, amelyeket a bizottság elvégzett, többen megkérdőjelezték, tehát éppen ezért kérjük, hogy egy független szerv készítsen hatástanulmányt. A 159-es módosító, Belder úré, arról szól, hogy ezt bízzuk a bizottságra, nem támogatja, tehát nem tudjuk elfogadni. Végül, hadd beszéljek önöknek arról, hogy a mentesítést megadjuk, vagy elnapoljuk. Láttam az önök módosítóit, és tudják, hogy az önök jelentéstevője mindkét módosítót előterjesztette, mert ezt annak fényében kell tekintenünk, hogy mit fognak teljesíteni, és az állításaink, követeléseim mennyire kerültek a bizottság által lefedésre. A második levelet követően, amely az bizottság további információit fogja megfogalmazni, én úgy érzem a zsigereimben, hogy meg kell adnunk a mentesítést. Azonban van még két nyitott kérdés, de látom, hogy a bizottság az egyik pontban világosan jelezte, hogy ez a teljesítmény auditról szól. Jelezte azt is, hogy az, inf- tehát az információ arról, hogy a 318-as cikkeit a Lisszaboni szerződésnek hogy lehet végrehajtani, ezt az információt meg fogjuk kapni. Egy másik elérhető eredmény, ez a scoreboardról, az eredménytábláról szól, a tagállamok által készítendő eredménytábláról és a különböző alapokról. Nos, ezt berakták egy táblázatba, amely most üres, látják a levélben, amit kaptunk. A bizottság levelében van egy üres táblázat, de ezt a táblázatot számokkal megtöltjük majd 2010-re vonatkozóan és ha jól értettem, a bizottság a jelenlegi mentesítési folyamat során ezt az értékelést be fogja építeni, tehát az eredménytáblát végre fogják hajtani, meg fogják valósítani, és ez egy fontos eredmény. Ez valóban megmutatja, hogy hol haladunk jó úton, és hogy mely tagállamban, és a finanszírozás, a kiadások melyik területén nem járunk annyira jó úton, és Emiatt egy kicsit várni szeretnék az hiányzó információkra, de itt spontán úgy érzem, hogy ösztönneim azt súgják nekem, hogy a, a mentesítést majd e, megadjuk, a szavazólistán fel fogom tüntetni ezt. Kollega Köszönöm. Természetesen az a véleményünk nekünk is, hogy meg kell adni a mentesítést de nem megjegyzések nélkül. Itt a személyzetre vonatkozó szabályok miatt jelentkeztem. Ez a bizottság soha nem törődött a személyzeti kiadásokkal, és hogyha valaki ezzel foglalkozik, akkor nem szabadna visszafogni. Tudom, hogy milyen lobbizás van a hátam mögött. Azt is tudom, hogy van 44.650 új ellenségem. Különben ennyi EU köztisztviselő van. És igazából nem tudjuk, hogy kiket fizetünk az EU költségvetéséből, hiszen a 44 ezernek a szerződését nem láttuk. Hihetetlen, hogy nincsen áttekintésünk. A néppárt szeretné ezt beszerezni. Van még egy módosító, amely a flexitime nevezett vizeti. Ez a rugalmas munkaidő. Semmi kifogásom ez ellen, viszont az alapszabályban nem így szerepel, akkor szerintem ne legyen. Lobbizás van mögötte, támogatnám ezt a módosítót, hiszen fontos az, hogy a, a Költségvetés Ellenőrző Bizottság elvégezze a munkáját. Most megvan az a lehetőségünk, hogy az alapszabályt átdolgozzuk, szerintem pedig eh, ezt tegyük is meg. Ahhoz képest, amit javaslok, eh, kevés. De nem olyan sok, de szerintem nézzük meg, hogy a személyzeti szabályzatban mi is van. Szerettem volna ahhoz is szólni, hogy mibe kerül ez a dolog. Támogathatjuk, vagy ellenezhetjük, de tudnunk kell, hogy mibe kerül hiszen ha nincsenek ismereteink a költségekről, az szerintem nem jó kiinduló alap. Szerettem volna utalni arra, hogy már a legutóbbi mentesítés során nyilatkoztunk eh, arról a mechanizmusról, hogy hogyan állapítjuk meg a fizetésemeléseket évről évre. Ehhez nyilatkoztunk. Éppen ezért úgy gondolom, hogy eh, igazából a módosítók eh, jogosultságát nem lehet kétségbe vonni. A vonatot már nem lehet megállítani. Szerintem jó lenne, hogyha ezeket a dolgokat is megtárgyaljuk egyszer. Köszönöm, hogy foglalkoznak vele. Köszönöm. Fjellner kolléga. Köszönöm. Köszönöm a kedves megjegyzéseket. Nem szeretem a módosítóit, de Köszönöm, hogy bemutatta. Na jó, de hát így működik a parlament. Tehát köszönöm, hogy megköszöni azt, amit én mondtam, még akkor is, hogyha nem tetszik. De most lényegében vizsgálva a dolgokat, a 272-es módosítósom, módosítomra utalt át ez a nagy törlés, amikor olvasom. És nem az, hogy nem értek egyet az új pénzköltési logikával. Tehát, hogy a vizsgálatokon alapuljon az EU költségvetése. De hogy hitelesek legyünk a szövegben, akkor vagy konkrétabbnak kell lenni, számomra nehéz ezt mondani, mert nem értem igazából, mert nem annyira konkrét. De mi van ide írva? Tehát igazából legyen beszámoltathatóság a kiadás oldalán. Tehát, hogy hogyan költik el a pénzeket. Nem azt mondom, hogy rossz, de szerintem egy kicsit konkrétabbá lehetne tenni a szöveget. Egy kis útmutatás kell hozzá. De szerettem volna még valamihez hozzászólni, hibát követtem el, hogy az én számozásomat hoztam el, de szerintem a jelentéstevő pontosan tudja, hogy miről beszélek. Visszatérek arra, hogy ki írja alá a nemzeti nyilatkozatokat, és ki ír alá egyéb dolgokat, lényeges dolgokat. hiszen itt az a szó, hogy ezt ennek kell aláírnia, mondjuk a miniszterelnek, vagy én azért odaírtam volna, hogy preferably, tehát amennyiben lehet, vagy amennyiben politikailag lehetséges. Tehát nem feltétlenül a minisztert akarjuk, hogy aláírja. De számomra azért fontos, hogy ki írja alá. És örülnék, hogyha minden tagállam belátná ennek az értelmét, még akkor is, hogyha nem a miniszter írja alá. Tehát egyetértek, hogyha a preferably szó lenne, akkor az rendben lenne. Tehát ez inkább ez egy horizontális dolog. Gressle asszony és Makakis úr is felvetették a személyzeti szabályzat kérdését. Egyetértek sok mindennel, sok mindenben igazuk van, de van egy hely, ahol nem értek egyet. Amivel nem értek egyet, az a személyzetre vonatkozó szövegük. Amikor elolvastam, akkor úgy értelmeztem, hogy van egy problémánk, hogy nem elég attraktív néhány tagállamban az EU közalkalmazotti állás. Lehet, hogy van olyan hely, ahol ez igaz. De szerintem a legtöbb svéd például nálunk azt mondaná, hogy hát ez azért nem egy nagyon rossz állás a EU-nál köztisztviselőként dolgozni. Hiszen nem tudom, tehát hogyha egy svédnek jó állás az eurokrata állás, akkor, akkor melyik országban nem jó? Jó, én politikus vagyok, nem vagyok szakértő, laikus vagyok, de akit én ismerek az intézményekből, és akiket ismerek az otthoni közigazgatásból, hát nem mondanám azt, hogy olyan nagyon rosszul járnak az Európai Uniós közalkalmazottak. Tehát, hogyha problémáink vannak azok, hogy a legjobbakat kapjuk, nem vagyok ebbe biztos, tehát nem értek ezzel egyet. Volt itt az úti tervről is néhány megjegyzés. Úti tervet szeretnének a nemzeti nyilatkozat számára. És uh, hogyan, hogyan szeretnék ezt elérni? Ez egy kicsit cseles. Azért, mert nem a bizottság nak kell ezt benyújtani, de a bizottságnak is kell valamit tennie. Szerintem egy olyan megszövegezést kell tennünk, hogy hol adják le ezeket a nemzeti nyilatkozatokat, de mindenképpen határidőket is meg kellene szabni. Tehát a bizottság gondoskodjon arról, hogy bizonyos dátumig egy határidőig leadják a nemzeti deklarációkat tehát a bizottság nem írhatja meg ezeket a nyilatkozatokat, de a bizottságtól legalább annyit elvárhatunk, hogy elmondja, hogyan szeretne tovább jutni. Jó dolog ez az úti terv, de szerintem itt a dátumok, a határidők nem a bizottság felelősségébe tartoznak, tehát nem a bizottság tehet arról, hogy ki mikor ad le nemzeti nyilatkozatot. De szerintem az egész mentesítési jelentés legjobb része az alapok felfüggesztése. És hogy a bizottság hogyan él ezzel az eszközzel. Ez nem egy túl politizált folyamat. Az a tagállam, amely nem tartja be a játékszabályokat, szankciókkal kell, hogy számoljon. Ez szerintem automatikusan bele kellene építeni. Ez jó. Lehet, hogy túlságosan pozitív voltam, de hogyha túl sok matematikát viszünk be, akkor soha nem lesz döntés. Tehát akkor ilyen robotszerű lesz az egész. Egy számítógép, egy algoritmus végzi az egészet. Tehát kellenek döntések, lehet, hogy politikai szinten is, de szabályok legyenek. És meg kell vizsgálnunk, hogy a szabályokat alkalmazni kell. Ezért úgy gondolom, hogy automatikusnak kell automatikusnak kell lennie a rendszernek, de bizonyos felügyelettel. És még két-három utolsó dolog. Egy dolog, amely meglepett, és nem gondolom, hogy azelőtt, mielőtt elolvastam volna, ez eszembe jutott volna. Tehát ez az egész könyvitel itt a regionális alapokban, ahol aláírják ezeket, hogy minden rendben van. Igen, igen. A kifizetésekről van szó. És úgy tűnik, hogy nem ismerik a szabályokat, és éppen ezért nem írnak alá megfelelő dolgokat. A bizottságnak a könyvvizsgálókat szerintem tovább kell képeznie. Ez jó, vagy a könyvelőket is. A mamám is például könyvelő. Tehát nem az a dolga, hogy ismerje a szabályokat? Tehát a könyvelőnek nincs felelőssége, hogy ismerje a szabályokat? És hogyha aláírja a dolgokat, megvizsgálja a dolgokat, akkor nyilván felelősséget is visel. Nem tudom pontosan, hogy itt miről van szó, de szerintem ezt ki kéne vennünk. Hogy nekünk kell az embereket kiképezni, akiknek a szabályokat ismerni kellene. Tehát az, a, az a munkájuk, hogy ismerjék a szabályokat, legalábbis vélelmezem. Még van itt egy utolsó dolog. Itt a trilógus, a bizottság elnöke, a parlament elnöke és a tanács elnöke között. Tehát, hogy üljenek le, és beszélgessenek, ez jó. De elolvastam a szerződést, itt nem egy egyénre utal a szerződés, itt az intézményekre utal, tehát hogy az intézményeknek kell találkozniuk. Elképzelhető, hogy van olyan, amikor az elnökökre van szükség. De amikor ez a három egyén nem találkozik, akkor perelünk. Tehát nem az egyénekről van szó. Tehát nem tudom, hogy ez a megfelelő módszer. Az a lényeges, hogy releváns emberek találkozzanak és legyen értelme a megbeszélésüknek. Is there. We will soon, I think that... Szerintem itt, ami itt van, az egy kicsit messzire megy, éppen ezért hát ezt a, ezt a keresetben jutás, ez egy kicsit erős. Mert a szerződés nem szól egyénekről. Ezek lettek volna a megjegyzéseim. Köszönöm. Iván kolléga. Din fericire eu nu am prea multe de explicat. Köszönöm szépen. Nem sok mindent kell hozzáfűzni az elhangzatokhoz, hiszen nagyon jó, kiváló a kapcsolatom a jelentéstevő úrral. Nagyon szépen köszönöm a jelentését, köszönöm szépen a jó kommunikációt, Köszönöm szépen, hogy nagyon jól együtt tudtunk működni, egyetértettünk a különböző aspektusokkal kapcsolatban, amiket meg kell még világítani, amelyeket még meg kell fogalmazni, pontosítani. Azt hiszem minden tárgyalásban az ember igyekszik mindent megélni, hát elérni. Nyilván sosem tudunk mindent elérni. Nagyon konstruktív volt a bizottság, és szerintem nagyon fontos lépést tettünk előre ezzel a jelentéssel, így jobban lehet a jövőben kezelni az európai alapokat és forrásokat. Egy elégedetlenségre okot adó pont azonban van a nemzeti menedzsment nyilatkozatokat miniszternek kell aláírnia, vagy olyas valakinek, akinek valóban van felelőssége az illetékes tagállamban. Mert a nyilatkozatok értéke arányos az aláírás súlyával ha nem nagyon fontos tisztviselő írja alá a nyilatkozatot, akkor a nyilatkozat tartalma nem lesz mindenki számára kielégítő. Az információk nem, nem nem mindig lesznek azok, amikre várunk. Én azt gondolom, hogy a felelősség azt hiszem arányos a tartalommal. Itt abba is hagyom, mert a jelentéstevő úr említette, hogy egyetértettünk a módosítókat, akkor is, hogyha sok volt a módosító, még egyszer köszönöm neki az együttműködést. Helye lesz vonik a nő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Káci Mákakis kolléga. A szavazó listán láttam már, hogy mennyi módosítót nyújtott hát lobbiztak és keményen azért, az a benyomásom. És majd meglátjuk, hogy valóban vonzottunk-e, vagy magunkhoz ragadtunk-e illetékességi köröket más szakbizottságoktól, szerintem nem tettünk ilyet. A téma miután nagyon érdekelnek engem a struktúrális alapok, valóban szívügyem, a jelentéstevő javaslatot tett módosításokra vonatkozóan, ezekkel egyetértek, de azonban van néhány megjegyzés Gressze asszony részéről, amelyekre reagálni szeretnék. Például a munkaórák, heti munkaórák számának megnövelése. persze lehetővé teszi, hogy még további tevékenységeket kifejthessünk. Nyilván minden országnak jó, a turizmusban például nagyon jó, ez, nagyon jó eszköz ez a munkaóra növelés. Aztán egy módosítót nyújtottam be a személyzeti a kapcsolatban az Európai Unióban. a köztisztviselőkkel kapcsolatban, aki Brüsszelben él, nem biztos, hogy boldog, de sokan eljönnek Brüsszelbe köztisztviselőként. Greszle az, Greszle asszony, a valami olyasmit mondott a híresztelésekről, a 73-as módosítónál említette ezeket a legykákat, hát nem tudom, hogy valóban plegykákról van-e szó vagy sem. Nos, hát mindegy. A bővítés követően valóban felvettek olyan embereket, akik a totalitárius rendszerek titkosszolgálatánál dolgoztak. Hát én is diktatúrában éltem. Hát mindannyian tudjuk, hogy milyen a helyzet egy diktatúrában. Néhányan Németországban is tudják, hogy milyen a diktatúra. A mi képviselőink Hát ígéreteket tettek, mielőtt idejöttek. Nos, ha megnézzük, de legitimek egy nyilvános, vagy egy, egy köz tisztviselői státusz költségei, Hát tisztogatásra szerintem nem lenne szükség. Az a snell. Én ezt mindig olyan gyorsan beszélsz, a tolmács alig bírja. Csak annyit akartam mondani, hogy a 173-as módosító, amelyben egy átvilágítási mechanizmust javaslunk, hogy vizsgáljuk meg a jövőbeli EU alkalmazottakat, tehát kapunk diplomatákat is a tagállamoktól, tehát mindenképpen egy átvilágítási folyamatot kell folytatnunk, és le kellene adniuk egy nyilatkozatot, hogy nem voltak titkosszolgálatok tagjai. Ezt azért tettem, mert kelet-német jogi aktivisták kerestek meg. 2010. decemberében készült Bulgáriában egy tanulmány, és a bolgár külügyminisztérium megkérdezte, hogy a diplomatái közül hányan voltak titkos szolgálat ban tehát eh, a 600-ból 192 a titkos szolgálat tagja volt korábban. Azért eh, szorgalmazom ezt a mechanizmus, hiszen Kelet-Németországban is volt ilyen. Nem hittem volna, hogy ilyen nagyságrendekről van szó. Nem akarok senki sem diszkriminálni, de van ez a tanulmány, és a tagállamok is szeretnének reagálni erre. De szerintem itt a külügyminisztériumokkal is, illetve a külügyi, az EU külügyi hivatalával is kell valamilyen megoldásra törekedni, hiszen itt vannak a romok, és nincs eltakarításra javaslat. Egyéb kérdések? Kalfin kolléga. Ah, Köszönöm. Csak reagálnék néhány adatra. Volt egy eset Bulgáriában, de azt javasolnám. Bocsánat, önnek mondom. Van Bulgáriában egy törvény, amely arról szól, hogy a korábbi kommunista titkosszolgálatnak dolgozókat nyilvánosságra kell hozni. És ez a vonatkozik a külügyminisztérium munkatársaira is. Igaza van a 192 emberrel, de az utolsó 20 évben a külügyminisztérium kötelégében dolgoztak. Nem a 600 jelenlegi diplomaták közül volt 192. Ezek azok az emberek, akik az elmúlt 20 év során a külügyminisztériumban dolgoztak, és 90 előtt a kommunizmus alatt a titkosszolgálatban dolgoztak. Tehát ez a szám azért más. Makakis kollega? Ez a vita a 173-as módosítóról. Úgy gondolom, hogy meg tudunk állapodni de sokkal eh, lényegre törőbb, és Gressler asszony is említette, hogy a 170-es a lényeg, ezzel kezdődik, ahol a személyzeti szabályzat 56-os pontjára utalnak, és a funkcionális szabályokra. Megtehetjük, bármit megtehetünk, amit akarunk, ezért nem ellenzem a módosítóját teljes mértékben. Én szavazásra bocsátanám. Nyitott vagyok. A következő módosító, amelyet benyújt, ahol a bizottságot felszólítja, hogy a, a távolsági utazási úti költségtérítés és hasonló elavult dolgok törléséről. Én részenkénti szavazást javasolok, mert itt az van, hogy a civil szervezetekhez fűződő, a nemzeti civil szervezetekhez fűződő kapcsolatokat is változtassa meg a bizottság. Tehát itt az egy első támogatom, a másikat nem. A következő módosító a az AD5-ös szintű közalkalmazottak. Ugye ez nem a mi feladatunk. A következő a korábbi totalitárius rezsimekben tevékenykedő titkosszolgálatok tagjai teljes mértékben vállalom. Tehát a legtöbb módosítót vállalom legalábbis előadóként. Tehát ezt javasolnám. Most, ami Fjellner úr 50 módosítójára vonatkozik. Nagyon hálás voltam ezért, de szeretnék kicsit átböngészni azt, amit mondott. Az első pontjában azt mondja, hogy igazából itt az egész igényt szüntessük meg. Itt szeretném ma megnézni Semeta úrnál is, hogy ez hogyan néz ki. Tehát annyira nehézkesnek tűnik, és annyira világosak voltak a válaszok, ezért nem kellene szerintem ezt elmozdítani. Esetleg szóbeli módosítót lehet tenni, amely tisztázza, világosabbá teszi a mi szövegünket, ami a nemzeti miniszterekre vonatkozik, hogy preferably, tehát amennyiben lehetséges ők írják alá, ők részesítenők előnyben, egyetértek vele. Ami az úti tervet illeti, a módosítója szerintem gyengíti itt a szöveget, az igényt. Van egy belderféle szöveg, ahol az van, hogy két éven belül a miniszter által aláírt nemzeti menedzsment nyilatkozatnak meg kell lennie. Én ragaszkodnék az Iván úr által javasoltakhoz. Ezt a robotszerű automatizmust, illetően igaza van, átvettem eh, az SSD D részéről és az ön részéről is néhány módosítót meg fogjuk változtatni. Köszönöm ami a könyvelők oktatására vonatkozik. A biztos az első levelőben már tett egy javaslatot, hogy hogyan lehet a könyvelőket tovább képezni, hiszen mindig vannak változások. Ez egy pont. A svéd könyvelőnek is informálódnia kell erről. De néhány tagállamban, főleg Európa délkeleti részén ahol a továbbképzés nagyon fontos, mondjuk diplomatikusan. Van egy olyan tagunk, amely már 30 éve az EU tagja, és nagyon délkeleten van, ott nagyon sok továbbképzésre van szükség. Tehát vannak különbségek a tagállamok között. Nagyon tetszik a biztos első javaslata, hogy hol és mikor képezik tovább az embereket ott, ahol nem történt elég a múltban. Történt valami, de nem elég. Köszönöm, hogy tisztázta azt is, hogy kimegy majd a bíróságra. Meg fogjuk megint nézni, hiszen a szerződés kombinálva a házszabályjal, hiszen a házszabályból eredez, azt irányozza elő, hogy olyan helyzetekben, amikor intézményközi probléma van, és tegnap is vitáztunk erről, amikor a tanács mentesítéséről beszéltünk, tehát tényleg a három elnöknek kell megállapodnia. De máshogy kell a dologra tekintenünk, és ezt jelezni is kell a szavazólistán. Most a végére értem, Köszönöm az SZSD-nek, Ayala Szenderasszonynak és a többieknek. Remélem, hogy az árnyék találkozón csütörtökön kilenckor egy utolsó finomítást tudunk végezni, és meg tudunk állapodni. Köszönöm. A kolléga Csaci Merkák. Köszönöm Csaci Merkák és kollégának. A Költségvetés ellenőrzési szakbizottság ülésének nyilvános része ezzel véget ért, következzék a koordinátorok ülése, amely zárt ülés lesz.